Bene. Buongiorno a tutti. Possiamo iniziare. Jó reggelt kívánok mindenkinek, kezdjük meg a munkát. Több elnöki közleményem is van, mielőtt megkezdjük a napi rendi pontok tárgyalását. Un paio di comunicazioni prima del, dell'inizio dei nostri lavori. Il primo è tehát bizonyos cikkek szerint, amelyek megjelentek a sajtóban, és Azerbajdzsában a hatóságok megerősítették 2017. április 28-án Meren Galandarov úr, aki egy blogger, öngyilkos lett, a börtönben, a bakói börtönben a lepedőjét használta ő egy elismert blogger volt, lelkiismereti fogoly volt, nagyon sok civil szervezet lelkiismereti fogolyként tartotta őt számon. Azerbajdzsántól azt várjuk, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy tisztázzák az ő halálának a körülményeit, és egy valóban független és teljes, pártatlan és teljes vizsgálatot indítsanak az ügyben. Azért is, hogy mi a halál oka, hogy tisztázzák a helyzetet, legyen átlátható, kiegyensúlyozott igazságszolgáltatási eljárás, és a családnak joga van ahhoz, hogy megtudja az igazságot, a testet is vissza kell a családnak szolgáltatni. Egy másik elnöki közlemény a palesztin foglyok helyzetéről szól. körülbelül 1500 azon vannak börtönben, a palesztin börtönökben, akik éjségsztrájkot folytatnak, és a EU-hoz rendelt palesztin misszió és megerősítette, hogy van 1500 izraeli fogoly, az izraeli hatóságok 500 palesztint átadtak a övezetből, Cisjordániából, és közben ezek a foglyok nem látogathatók, a családtagjaiknak nem engedik meg, hogy látogassák őket, a Genfi egyezménynek ez nem felel meg, ahogy arra az Amnesty International is felhívta a figyelmet. De humanitárius problémáról van szó, tehát a, egyrészt el kell, meg kell szüntetni a magánzárkában való fogvatartását ezeknek a személyeknek, és meg kell engedni a családtagoknak, hogy rendszeresen látogathassák őket. Bargutti, a vezető és a többiek egészsége gyorsan romlik, tehát nagyon fontos megoldást találni a helyzetre. Most itt erről a témáról nem tudunk vitát nyitni, tehát ez csak egy közlemény volt, egy elnöki közlemény volt, de fontos, hogy ebben az albizottságban ez elhangozzék. Most akkor térjünk rá a napi rendtervezetre. A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra, ez szerepel a napi rendünkön. Ahogy mindenki tudja, az Intával készítünk véleményt az értékláncon. Maria Arena az Inta szakbizottságban az előadó, előadó és én pedig a DROA szakbizottságban vagyok az előadó, úgyhogy én összefoglalom röviden ezt a véleménytervezetet. Ugye egyre inkább a globális termelési modelleken alapul minden, tehát rengeteg a köztes szereplő ebben a láncban, és sokszor különböző országokból származnak. Ez nem csak lehetőséget jelent, hanem kihívet, kihívást is jelent a dolgozóknak, a fogyasztóknak, és az emberi jogok szempontjából is kihívást jelent, illetve a fejlesztés szempontjából is. Egyrészt a kihívás, hogy ennyire komplex ez az értéklánc, és hogy nehéz a nyomonkövetést megoldani minden szakaszban. Például előfordul, hogy a fémek ből készített termékek eredetét nagyon nehéz kideríteni, tehát fontos, hogy megértsük az egyes értékláncok összes elemét és ezeknek az összekapcsolódását. A termékeknek a nagy része, amelyek ide az Európai Uniós piacokra kerülnek, úgy készül, hogy a kiinduló anyagok az EU-n kívülről származnak, az EU nem támaszt semmifajta fenntarthatósági követelményt, semmilyen fajta emberi jogokra vonatkozó követelményt, és így tovább. Elítélhetjük tehát a jogsértéseket ebből a szempontból a kereskedelemben. A harmadik országokkal szemben az emberi jogok megsértését fel kell hozni, a, különösen olyan esetben, hogyha ők a demokrat, demokratizálódás útján vannak. Több kérdés is felmerül. Az első az az, hogy monitorozni kell a kötelező érvényű nemzetközi normákat, illetve önkéntes eszközöket, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által elfogadott normákat, hogy ezeket betartják-e a multinacionális vállalatok és be kell vezetni a kötelező felelősségvállalást is a vállalatok részére, már erről született jelentés, Korraó képviselő például a szociális felelősségvállalás előadója volt, és ezen kívül pedig az emberi jogok nem sérülhetnek, sem a beszállítók, sem a gyártók esetén, tehát az egész értékláncban ezeket figyelemmel kell kísérni. Az Európai Unióban rendszeresen az összes kereskedelmi megállapodásba be kell ezeket építeni, tehát ezeket az alapelveket, amelyek a nemzeti jogban szerepelnek. És különösképpen gondolok itt az emberi jogokról szóló nemzetközi megállapodásokra, és meg kell erősíteni ezeknek az alkalmazását és a monitorozását, különösen olyan országok esetében, amelyek a GSP előnyeit élvezik az EU-val fenntartott kapcsolat, kereskedelmi kapcsolataikban. Az emberi jogokról szóló kritériumokat figyelembe kell venni az EU-s közbeszerzési pályázatokon, a címkézésen, ha ezeket fel lehetne tüntetni, akkor ez nagy lépés lenne az emberi jogok védelmében, az egész értékláncban. Biztos vagyok abban, hogy a kollégák hozzászólásai, illetve a módosítói majd nagyon értékesek és hasznosak lesznek. Azt kérném, hogy az egyes országokat érintően ne nyújtsanak be konkrét módosító indítványokat, mert szeretnénk kiegyensúlyozottan tartani a szöveget. Nem szerencsés egyes országokat kipécézni, hanem általánosan kell megközelíteni ezt a témát, a vélemény ilyen szempontból igyekszik integrálni mindent. Most az árnyékelőadók következnek, először Gib képviselő. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel ma kollégám nevében szólok fel, aki árnyék előadó, sem tudott eljönni, ezért a, az ő nevében a következőt ismertetném önökkel. Az árnyék előadó köszönni önöknek az elnöknek, elnöknek és az előadónak a kiváló szöveget, és általában a jó kiegyensúlyozott véleménytervezetet. Olyan anyag jött létre, amelyet aztán még tovább javítottak az árnyékelődők által benyújtott módosítók is. A globális értékláncok rendkívül fontosak a világ gazdaságai szempontjából. Ezek tudnék összekapcsolódnak a mai globális összefüggésben a vállalati felelősség körében, amelyről nemrég tárgyaltunk, is jelentősége van ennek a ténynek, ám sajnos nem mindig mindig valósulnak meg ezek a feltételek a globális értéklánc működésében. Jó példa erre azért vérrel szerzett ásványok, ö, problematikája, de ez nem, nem csak ez a, a, a gond. Az árnyékelőadóhoz azt is hozzáfűzné, hogy örül annak, hogy szag, bizottságunk hozzájárulhat saját tapasztalatából merítve ahhoz, hogy javítsuk a jelentés tervezetet, amelyet az INTA készít főfelelősségi körben. Az is nagyon fontos ezen túl, hogy elemezzük a nemzetközi kereskedelem hatását a globális értékláncokban, és látni kell, hogy az EU milyen nagy felelősséggel és hatáskörrel bír az emberi jogsértések kivizsgálása. Nagyon fontos feladatunk. A globális értékláncok léte már komoly ö, fejlesztési lehetőséget kínál a világ sok helyén, ezt hangsúlyoznunk kell a véleményben, ám az is nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy megfelelő, átfogó módon tudjuk a globális értékláncokat ellenőrizni és kezelni, meg kell találjuk az egyensúlyt. Az emberjogi feltételek, illetve célok érvényesülések mellett, és amellett, hogy realista legyen a jogszabály, és fenn kell tartsuk az egyensúlyt, tehát a realista és a a nagyra törő követelmények között minden új jogszabályalkotásnál, hiszen fennáll a kockázata minden új jogszabálynál annak, hogy megbillen ez az egyensúly. Legyünk tehát körültekintőek, kísérjük figyelemben, mi történik világszerte ezeken a területeken. Úgy gondolom, hogy tegnapi vita és az a konklúzió, amely kimondja, hogy nemzetközi kereskedelem pozitív módon járulhat hozzá ahhoz, hogy megfelelő normák érvényesüljenek az emberi jogok területén. Hallottunk erről a tegnapi eszmesére során a szakértőktől. Mindez jól bizonyítja, mutatja és bizonyítja azt, hogy a grassroots szinten is, tehát a terepen dolgozók is már komoly változásokat és javításokat tudnak elérni. Az árnyékelődő asszony jelezte azt is, és kérte, hogy elmondjam, hogy megfelelő időben néhány módosítót beterjeszt majd az előbb mondottaknak megfelelően. Köszönöm. Köszönöm. Sargentini asszony következik. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentést. Tegnap volt egy nagy meghallgatás itt a szakbizottságban a due diligence, eh, azaz a megfelelő körültekintő felügyelet a multinacionális cégekre vonatkozóan, és Mimica eh, biztos a Fejlesztési Bizottság előtt beszélt az olyan ruha eh, gyár, textilipari kezdeményezésről. A parlament azt követeli, hogy kötelező intézkedések szülessenek a, a ruha ipari ágazatban. Tavalyra ígértek jogszabályjavaslatot a bizottság részéről, ám ez nem valósult meg. Rendkívül fontos az, hogy a DRA és a DEVE véleménye erős jelzésként érvényesüljön az INTA körében is, hogy kötelező szabályok szülessenek az Európai Unióba importált termékek tekintetében meghatározva normákat. 500 milliós ö, lakossággal a legnagyobb fogyasztói piac vagyunk a világon, ha nekünk van egy komoly normánk, annak hatása van a világ minden részén. Emberjogi normánk. Tudom, hogy mindig ragaszkodunk ehhez, és kell is, hogy így legyen. Ugye van egy olyan vita, egyrészt, hogy mindig kötelező jogszabályt követelünk, aztán épp az ellenkezőjét csináljuk sokszor. Az intában hatást kell elérnünk, ezért ne kerülgessük a forrókását, mondjuk ki, mit akarunk az emberjogsértések, amelyek nem az Európai Unióban történnek, hanem máshol, azon termékek gyártásánál, mint például a ruháink, amiket hordunk, amelyre figyelemmel kell legyünk. Erre tekintettel a zöldek módosítókat fognak kidolgozni, például kimondva, hogy emberi jogi klauzulákat követelni a kereskedelmi megállapodásokba, és a beruházás beruházásokban is, olyan megfogalmazásokban kell ezt meghatározni, hogy a munkahelyi helyzetet szabályozva. Mert hogy nincs szabályozás, gyerekekkel dolgoztatnak, hosszú munkaidőben alulfizetett munkavállalókkal, és nem érvényesülnek a szakszereti jogok sem. Szerintem a jelentést ezért átfogóbbá kell tenni ilyen módosítók mentén. Törekedjünk arra, hogy mindez az intában is érvényesüljön, és a plenárisan olyan végszavazás alakuljon, amely hasonlóan a ruhagyártási kezdeményezéssel itt is úgy érvényesül, hogy a bizottság nem veheti semmibe. Grazie. Köszönöm. Alkan asszony. Elnézést kérek, elnök úr, hogy egy picit vissza térek még valamire. Ugye a napi renden azt olvastuk, hogy a palesztin foglyok témája is napirenden volt, aztán hallottam, hogy ön azt mondta, hogy ezt nem fogjuk megvitatni, és ez engem egy picit megdöbbentett. Hát ami ott zajlik, az egész egyszerűen drámai, megsérti az emberi jogokat, és én azt kérdezem öntől, egy perc lehet, hogy rosszul ö, tolmácsolták, akkor én nem azt mondtam, hogy nem ö, vitatja meg a, az emberi jogi albizottság ezt, hanem azt mondtam, hogy egy közleményről van szó, elnöki közleményről, és nem fogunk erről most vitát nyitni. Én döntöttem úgy, hogy ez elnöki közlemény lesz. Rossz az az értelmezés, hogy ez nem az Emberi Jogi Albizottságot érintő téma, de most ezt nem vitatjuk meg. Mikrofon nélküli megjegyzések a asszony részéről. I heard, I... Allora, perché cerco... Még valamit mondja az elnök. Megpróbálom akkor tisztázni. Tehát ha valaki azt mondta, hogy ez nem az Emberi Jogi Albizottságot érintő téma, akkor rosszul érte, fordították, amit én mondtam. Én azt mondtam, hogy nem fogjuk ezt vitára bocsájtani most, mert ez nem szerepelt a napirenden, viszont elnökként, elnöki közleményként beszámoltam a palesztin foglyok helyzetéről az izraeli börtönökben. Ez egy elnöki közlemény volt, semmi probléma nem volt vele. Elnézést, mondja Álkön asszony. A palesztin delegációban én vagyok az alelnök, és ott is vitát folytattunk erről és nem tudom, hogy hol van a nagykövet, hát ez, ez, ez drámai a helyzet most, és egy ilyen közlemény, hát én nagyra becsülöm, hogy ő megteszi ezt a közleményt, de hát anélkül, hogy nem beszélünk arról, hogy mit lehet tenni, mit mondjunk, drámaian megsértik az emberi jogokat. És én azt kértem, hogy humánus bánásmódban részesítsék ezeket a foglyokat. Politikai foglyokról van szó, az nem kétsége, de ennyit kértünk, hogy humánus bánásmódban részesítsék őket. De hát, hogyha csak egy közleményként ezt meghallgatjuk, és nem tudjuk megbeszélni, hogy hogyan reagáljunk, hát az, az dühítő. Az elnök. Passi. Még egyszer negatívan értékel valamit. Nem volt a napirenden, nem szerepelt ez a közlemény a napirenden, de miután a palesztin nagykövettel találkoztam, és az izraelivel is, akinek beszámoltam erről a helyzetről, különböző frakciók feladata az, hogy eldöntsék, hogy sürgőségi határozatot sürgőségi állásfoglalást készítsene a parlament vagy sem, és hogy megbeszéljék, hogy most mi a teendő. Én közleményként mondtam, hogy egy nagyon nehéz helyzetről van szó, eh, amelyel foglalkozni kell majd, és ez egy eh, olyan üzenet kell, hogy legyen, ami az Emberi Jogi Albizottságtól, a parlamenttől származik, ezt aztán nyilvánosságra hozzuk, de hogy mi a teendő parlamenti szinten, azt a frakciók fogják eldönteni menjünk tovább a napi rendünkön. David. David, parancsolj. Köszönöm. Visszatérve a globális beszállítói láncokra, azt be kell látni, hogy az EU-nak rendkívül sok eszköze van eszközrendszerében. E kérdések felvetésére és rendezésére. Kérdés az az, hogy vajon mikor a motiválható ezek hogy van -e erre motiváció. Eddig nem igen jól forgattuk ezeket az eszközöket. Például hosszú ideje a szabadkereskedelmi megállapodások tartalmaznak kereskedelmi és fenntartó fejlesztési fejezeteket, ezért az emberi jogi munkavállalási jogokat, emberi jogokat erősíteni kell a partnereknek ennek megfelelően, ám ez mégsem történik meg, mégsem lépünk Részben azért, mert mivel, mivel benne vannak ezek a fejezetek a megállapodásokban, kötelezőek, ám hogyha érvényes akkor az egész megállapodást fel kell függeszteni. Szerintem a konkrét fejezetekhez szankciókat is kell, konkrét szankciókat is kell kapcsolni. Hogyha megsértik a fejezetet, akkor legyen teljesen fellépni. A GSP és GSP pluszok körében különösen haszna volna annak, hogyha bizonyos nemzetközi kötelezettséget vállal a fél, akivel kötjük. De úgy van arra példa, sok példa, hogy egyben kötele, használják ezt az országok. A nemzetközi konvenciót komolynak vagy nem komolynak veszük el, és ezt a hetedik konvenciót a GSV Plus-ban nem érvényesítjük hatékonyan ezt. Reméljük a Sri Lankával való friss tapasztalatok alapján ez megváltozik majd, javul a helyzet, ám a monitoring rendszerszerű kell legyen, komoly, és ha jogsértéseket találnak, vagy megsértik a szabályt, akkor a bizottság a parlament elé kell vigye ezt, és a GSP Plus megszüntetését kell indítványozza azon országokkal szemben, amelyek nem tartják vállásaikat. Maria Rena a jelentésében az a INTA bizottságban belevett a jelentésében nagyon szerintem fontos javaslatot, amely felhatalmazná a fogyasztókat, hogy nyilvános tegyék az eddig csak kormányok rendelkezésre álló vám adatokat, az exportőrökről és importőrökről, hogy a fogyasztók tájékozódni tudjanak a döntésekről. Például, hogy valaki mi hogy valaki márkás ruhát vásárol, akkor a márka jel ott van a ruhán, de nem tudjuk, hogy hol gyártották. A fogyasztók, vagy a fogyasztói szervezetek hozzáférnének ezekhez a adatokhoz, a vámadatok révén, és akkor lehetne tudni, hogy hol, miképp gyártották ezt a márkás terméket. Már Rénár javasolta ezt, és nagyon fontosnak tartom. Altri? Más valaki szeretne felszólalni? Bene, allora. Eh, Rendben. Ahogy mindenki tudja, egy véleménynek a mérete az mindig korlátozott. A vezérfonal mindenképpen az, hogy az INTA szakbizottság a vezetője ennek a témának. Sargentini képviselővel azért egyetértek, hogy egyértelműen kell, hogy fogalmazunk ebben a véleményben, és semmit ne hagyjunk nyitva, legyen egyértelmű az INTA szakbizottság számára is, hogy az Emberi Jogi Albizottságnak mi a véleménye. Ezért természetesen a módosító indítványokat majd értékelni fogom. Minden esetre úgy gondolom, hogy a hatástanulmányt tekintve, illetve arra vonatkozóan, amit David mondott, a szankciópolitika monitorozása témájában is, szerintem még ezeket a kérdéseket azért részletesebben kifejthetjük. A fő cél, ahogy mondtam, az, hogy egy olyan véleményt készítsünk, ami Egyrészt széleskörű támogatást kap az albizottság részéről, másrészt és főleg az INTA szakbizottságot rá kényszerítse arra, hogy a mi az albizottságunk szempontjait is figyelembe vegye. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a jövő héten jár le a módosító indítványok benyújtásának a határideje, május 11-e 12 óra a módosító indítványok leadásának a határideje. Ha további hozzászólás nincs, akkor lezárom ezt a témát, és a sajtószabadság témájának a megvitatását kezdjük meg. Bene. Possiamo... Rendben. Kezdjük meg az eszmecserét. A sajtószabadságról, ahogy mindenki tudja, tegnap volt a sajtószabadság világnapja. Számunkra ez egy fontos találkozó, fontos kérdés és muszáj foglalkoznunk a témával. Először is eszme cserét fogunk folytatni a nemzetközi napokkal az év folyamán mindig foglalkozni fogunk, és ma ugye ez az aktualitás, a sajtószabadság. Tegnap ugye nem tudtuk megvitatni ezt a kérdést, ma tesszük meg. A lényeg, hogy, hogy megtegyük. Úgy gondolom, hogy arra nem is kell emlékeztetni hogy az online és offline eszközök pluralizmusa, a sajtószabadság, a demokrácia alapkövei, pluralizmus rendkívül fontos, a szabadság, a függetlenség a világban, a kommunikációs eszközök tekintetében mindannyiunk érdeke. 2017-es jelentést, ami a hónap végén fog megjelenni a újságírók határok nélkül szervezet részéről. Ez 2016. április 20-ai jelentésnek a következő kiadványa. A jelentésben szerepel, hogy a kormányok egyre inkább ellenőrzés alatt tartják a médiát. A kormányok és a magánszektor is. Szeretném felhívni a figyelmet néhány tájékoztati dokumentumra, amit az Európai Parlament kutatásért felelős részlege készített. Ezek a hamis hírekkel, a média szabadságával foglalkoznak a Balkán, nyugati Balkán térségében. A dossziéban megtalálhatók eh, ezek a tájékoztató füzetek. Szeretném bemutatni az előadókat. Úgy gondolom, fontos ez a mai eszmecsere. Christoph Dölár úr az egyik előadónk, aki a határok nélküli riporterek főtitkára, Jelzi Pomianowski az Európai Demokrácia Alapnak a igazgatója, és Jakub Kalenski is itt van velünk, ő a Stratcom Task Force tagja. Deloár úrnak adom meg először a szót, így megkezdjük hivatalosan ezt az eszmecserét. Körülbelül 10 perc áll rendelkezésére. Természetesen később majd lesz lehetőség a válaszadásra is. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Bemutatom a határok nélküli riporterek jelentését. Nem akarom reklámozni ezt a szervezetet. A szervezet minden esetre egy európai szervezet, hét országban vagyunk jelen a világban, 15 városban. Szaharov díjat is kaptunk 2005-ben, és mi kezdeményeztük a, azt, hogy május 3-a legyen a sajtószabadság napja, Két évvel később az ENSZ el is fogadta ezt a kezdeményezést. Azzal kezdeném, mielőtt belemennék a témánkba, hogy nagyon aggályos számunkra, hogy lépésről lépésre eltűnnek a világban a sajtószabadság védői. Én államokról beszélek, az Egyesült Államokról beszélek, különösen aggályos ott a helyzet számunkra. És azt kell, hogy gondoljuk, hogy az Európai Unió, és tudjuk, hogy az Európai Parlament mennyire fontos intézménye tekintetben, és szeretném is üdvözölni általában az emberi jogi tevékenységet az Európai Parlamentnek. Az Európai Parlament szerepe, az Európai Unió szerepe soha nem volt ennyire fontos, mint most a sajtószabadság tekintetében, hiszen az elég, egész világon agályos a helyzet. Az újságírók látják, hogy a védelmük egyes tagállamokban, egyes államokban egyre kevésbé fontos, és egyre inkább korlátozzák a sajtószabadságot egyes országokban. Sajnálatos módon azt kell, hogy lássuk, hogy most egy diktatúri, diktatúra helyzet kell kialakulni, a sajtó elnyomását kell, hogy tapasztaljuk nagyon sok országban. A szervezetünk régóta foglalkozik a sajtószabadság kérdésével és osztályozásával. Egy indexet számítunk ki, és ez az index soha nem volt ennyire alacsony. 5 év alatt 14%-kal csökkent ez az index. Az országok kétharmadában súlyosbodott a helyzet idén, ez az Európai Unió, a, Európai Unió a Balkán területére igaz. Európa természetesen még mindig az a régió a világban, ahol a legjobb a sajtószabadság helyzete, de itt is megindult ez a tendencia, és aztán az Afrikához képest, vagy Afrika előtti a helye, a helyzet súlyosbodás szempontjából Európai Uniónak, Ez követi Közép-Ázsia, Amerika és Közel-Kelet. A szervezetünk színekkel jelzi a helyzetet. A fehér, ugye például az észak-európai országok, ezek a legjobb helyzetben lévő országok, és egészen feketéig a, a, a, ezeket a színányalatokat, igen, és egyre inkább feketedik a kép. Egy fehér ország ma sárgává vált, ez Szlovákia. Négy sárga ország narancssárga lett, Haiti, Lengyelország, Mauritánia és Nigéria. Aztán őt Narancsárga ország pirosá vált Bulgária, Közép-Afrikai Köztársaság és Maldív szigetek. Aztán az Európai Unióra nagyon is számítunk Burundi, Egyiptom és Bahrein. Aztán Finnország az első ország volt, a legszebb példa volt 6 éven keresztül, most viszont harmadik helyre került, Norvégia vette át a helyét, mert Finnországban is nyomást gyakorolnak a közmédiára. Eritrea helyzete még nagyon kérdéses. Hogyha megnézzük, általánosságban a helyzetet. A demokrácia felborulása ez agályos számunkra a mostani időszakban. Tehát vannak despotikus rendszerek, itt, ezekben az országban is romlott a helyzet, de általában a sajtószabadság helyzete romlott. És most itt Törökországról is szeretnék beszélni. Törökországban 150 újságíró van börtönben, 200 médiaeszközt betiltottak, egy mi, mi, nekünk egy képviselőnket is letartóztatták, ma már szabadon van, de 14 szemét fenyeget még mindig a letartóztatás, csak azért, mert kifejezték szolidaritásukat egy kurd újsággal szemben. Mi is történik? Azt látjuk, hogy a sajtószabadság megsértésén túl, ugye, ahogy mondtam, letartóztatnak embereket, fenyegetnek embereket. Bizonyos tagállam, bizonyos államokban fönnáll az a szándék, például Kínában, hogy újfajta információrendet akarnak felállítani. Aztán Oroszország. Oroszország a saját propaganda modelljét kívánja terjeszteni. És a pedig ma a demokráciára nagyon is szükség van, támogatni kell a demokráciát folytatott harcot. Nagyon aggályos, hogy az Európai Unió mi történik. Mi történik Lengyelországban és Magyarországon? Ezekben az országokban az utóbbi időben drámaian romlott a helyzet. De vannak más demokratikus országok Európában, Európán kívül is, Kanada, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Németország, például a nyomonkövetési vagy nyomozási törvényel kapcsolatban mm, felmerül a kétség, hogy a sajtószabadság sérülni fog. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy az Európai Unió példát mutasson, és most történelmi időszakot élünk. Arra van szükségünk, hogy a parlament és az önök szakbizottsága a lehető legerősebben fogalmazzon, Egyrészt a látható helyzetek tekintetében, de a nem látható börtönökre vonatkozóan is, hiszen egyre inkább a sajtószabadság jogainak a megsértése szoftabb, puhább, de az, hogy puha, az csak azt jelenti, hogy úgy néz ki, mint hogyha puha lenne, de igazából nyomást gyakorolnak a médiára. Például a médiaeszközök megszerzése, megkaparintása oligarchák részéről, akik politikusokkal alának kapcsolatban. Tehát egyrészt ugye börtönben vannak újságírók, ez az egyik nagyon látható helyzet, de például Törökországban Erdogán felvásároltatta a médiát a baráti vállalkozókkal azért, hogy őt szolgálják. Olyan törvények születnek, amelyek úgy tűnnek, hogy ártat, ártalmatlanok, de amelyek hozzá járulnak a sajtószabadság sértéséhez. És ez egy sokkal bonyolultabb téma, egy kétségtelen, mert egyre kevésbé egyértelműen kapcsolódik ez az emberjogi kérdésekhez. Véleményünk szerint foglalkozni kell ezzel a kérdéssel az önök szakbizottságának is. A szervezetünk foglalkozik az újságírók védelmével. Két év óta egy kampányt folytatunk a újságírók védelme érdekében. 2006-ban született egy állásfoglalás az ENSZ részéről és emberi jogi szervezetek részéről, ugyanakkor most még nincs egy konkrét végrehajtási mechanizmus. Altino Guterres-el és a utódával találkoztunk februárban, a, haladnak előre a dolgok, de mindenképpen szükségünk van az Európai Unió támogatására ebben a témában, mert mindenhol szeretnénk felállítani egy olyan képviseletet, amelynek az elsődleges feladata az újságírók jogainak a védelme. Az Európai Parlamentnek természetesen nincs közelen kompetenciája de mindenképpen tudja támogatni ezt a vállalkozást. Röviden, mire is van szükségünk? Új referenciákra van szükségünk arra van szükségünk, hogy szakmai standardokat kötelezővé tegyünk, aztán a tények ellenőrzése természetesen nagyon fontos, de nem elégséges. Struktúrált módon kell gondolkoznunk, a priori, elsődlegesen, előzetesen kell gondolkoznunk, és egy anekdotával szeretném lezárni a prezentációmat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a kérdés. Az irodába érkezett egy levélt Margaret Asimonovról, Tól, egy orosz újság újságírójától. Az parlament elfogadott egy állásfoglalást a propaganda médiáról. A le- levélben a következő volt, az emberjogi általános nyilatkozatra hivatkozva, az európai egyezményekre hivatkozva, stb. Önök kell, hogy minket megvédjenek. És azon a válasz kell, hogy kellett, hogy adjak erre a levélre, hiszen kezdeményezéseket kell megvalósítani ebben az értelemben. Az ilyenfajta levél is mutatja, hogy ma milyen nyomás alatt vannak az újságírók, hogy a szociális feladatukat milyen nehezen tudják ellátni a tájékoztatást. Szükségük van nemzetközi szabályokra azért, hogy védelmet kaphassanak. És ez egy nagyon fontos kérdés, Véleményünk szerint erre megfelelő kezdeményezésekkel kell választ adni. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Pomjanovszki úrnak, tessék. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a meghívást erre az ülésre, különösképpen ami a sajtószabadság világnapja, világnapját illeti a tevékenységünkről beszámolok. Igaziból nem új módja a munkánk bemutatásának ez, bármilyen módon szívesen bemutatjuk munkánkat a parlamenti képviselőknek. A szövetségünket úgy hozták létre, hogy nagyon komoly támogatást kaptunk az Európai Parlamenttől, nagyon szoros kapcsolatunk van az Európai Parlamenttel, és elnök úr is részt vesz a munkánkban, európai parlamenti képviselő is ül, a, ül közöttünk. Elhangzott már, hogy a sajtószabadság helyzete romlik mindenütt, és ez komoly, ilyen aggasztó tendencia. Tehát valamit mindenképpen tennünk kell. Az endowment tehát a mi szervezetünk több országban aktív, és a független médiát támogatja, illetve a, ezt a fajta civil aktivizmust, amelyre szükség van, nagyobb átláthatóságra szükség van a, a kormány tevékenységét, illetve a politikai szereplőket illetően. A projektjeink egyharmada a keleti partnerség országaiban, illetve a déli partnerség országaiban pontosan ennek a témának van szentel, vagy a független médiát támogassuk. Oroszországban is jelen vagyunk tehát. Az általános eszmecsere a mai napon a kulcs fontosságú jelenségekre összpontosít. Tehát hogyan tudunk ezekkel együtt szembeszállni? Melyek ezek a jelenségek? Először is a hamis hírek, az álhírek terjedése, illetve az álhírek felhasználása rendszeresen politikai vitákban, geopolitikai célokra. Önmagában az elhírek terjesztése nem új jelenség, tehát ezt már a réges-régi történelmi időkből tudjuk, hogy van, van ilyen, Manapság viszont nem csak álhírek vannak, hanem álszakértők, álvélemények és áll ö, szervezetek. Mindennek az a célja, hogy torzítsa a világ értelmezésünket, és hamis valóságot alakítson ki. Ezért ennyire veszélyesek ezek a folyamatok, és ezért annyira veszélyes ez egy zárt társadalomban, amilyen egy, ugyanannyira veszélyes ez egy nyitott társadalomban. Egy nyitott társadalomban viszont meg tudjuk védeni magunkat, a zárt társadalmakban erre nem marad lehetőség, és ezért drámai károkat okoz ez a folyamat. Közvetlenül ö, fenyegeti mindez tehát a biztonságot, a nemzetközi biztonságot. Mondok egy példát. Ha például az emberek Oroszországban a propaganda miatt azt hiszik, hogy mi az európaiak meg akarjuk őket szállni, meg akarjuk őket gyilkolni, ezt elhiszik, és aztán pedig úgy döntenek, hogy jobb, ha előbb lépnek, akkor az hatalmas fenyegetést jelent Európa számára. és kívülről nem tudunk küzdeni ez ellen, hogyha nincsen bent az országban média, amely szembeszáll ezzel a tendenciával. Majd erre még visszatérek. Az álhírek tulajdonképpen valódi érzelmeket teremtenek, és ez egy nagyon kényes téma, amelyet alaposan meg kell érteni, ezzel minden nap foglalkozni kell, hogy mit tehetünk. Képzeljük el, hogy jön egy álhír, egy szír menekült, Darmstadtban megerőszakolt egy német lányt. Ez egy álhír volt, viszont komoly, valódi érzelmekhez vezetett, amelyek nyomán politikai választások születtek, politikai döntések születtek, cselekedtek, és így tovább. Tehát ezért van szükség új eszközökre, és arra, hogy egyesítsük az erőinket, a politikai döntéshozók körében is, de társadal- a társadalom szintjén is, hogy szembeszálljunk az álhírekkel. Teremtsünk olyan mechanizmusokat, amelyeknek a segítségével ezeket az álhíreket be tudjuk azonosítani és tudjuk izolálni. El tudjuk képzöl, képzelni, hogy hogyan lehet az ilyen eszközöket megteremteni, de nem jöhet ez fölülről, jogszabály formájából, hanem az alulról való szerveződést kell támogatni, és az azt jelenti, hogy nagyon sok mozgósításra van szükség. Mi egészen különös helyzetben vagyunk, ugye a független média, illetve a donor közösség között azokban az országokban, ahol működünk. Sajnos nagyon sok negatív tendenciát látunk a donorok magatartásában régen azokban az országokban, ahol a kormány támogatta a független médiát, ez megváltozott, és most már nehéz helyzetbe kerülnek. A meglévő finanszírozást megszüntetik, aztán nehéz a koordináció, a politikai koordináció, és nagyon sok panaszt hallottunk a támogatás stabilitásáról, tehát a donorok prioritásai gyorsan változnak ezeket a panaszokat a média aktivistáktól halljuk, illetve partnereinktől a két régióban. Még a stabil donorok esetében is előfordulhatnak változások, például Svédország tavaly 40%-kal vágta vissza a támogatásokat, szerencsére idén ezt orvosolják. Nem Svédországot akarom kritizálni, csak egy példát mondtam arra, hogy még ilyen esetben is az egyik legjobb donor esetében is előfordulnak változások. A tendenciák, amikről beszámoltam, tehát aggasztóak, mert csökkentik a, annak a lehetőségét, hogy a független média, a független újságírás erősödjön. Egyrészt, hogy függetlenek tudjanak lenni a kormányforrásoktól, egyfelől, másfelől az oligarchák befolyásától, illetve hogy mindenféle kereskedelmi mechanizmusoktól is függetleníthessék magukat, amelyek ugye nem mindig minőségi független újságírást támogatnának. Végül pedig egy újabb tendencia, amely pozitív tendencia, amiről beszeretnék számi, számolni, az információs háborúk, a hibrid újságírás megjelenése, olyan emberek is részt vesznek ebben a vitában, akik amúgy nem foglalkoznak az újságírással, a biztonsági szakértők, most már egy asztalnál ülnek az emberi jogvédők, jogvédőkkel és a független média szakértőkkel, ami pozitív tendencia, de maga a fenyegetettség az nagyon komoly, és nagyon sok figyelmet igényel a politikák kidolgozása. Gondoskodnunk kell arról, hogy a biztonságpolitikák logikája, a biztonságpolitikai szakértők logikája nem vezet oda, hogy a propagandával egy másik propagandával akarunk szembeszállni. Mert ez nem vezet független és megbízható médiához és minőségi újságíráshoz. Tehát az nagyon jó, hogy ezek a szereplők egy asztal körül ülnek, de fontos, hogy ne engedjük meg azt, hogy a független média áldozatául eshessen a rövidtávú céloknak, hogy szembeszálljunk valami fajta propagandával. A mozgósítás az nagyon jó, az egy pozitív jelenség. Ez azt is jelenti, hogy további finanszírozás a rendelkezésre, illetve további politikai támogatás. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Most pedig a Leszki urat hallgatjuk meg a SZEAE képviseletében. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívást. Mind a két hozzászóló említést tett arról, hogy egy állami szereplő komoly szerepet játszik a, az újságírás és általában a médiasabadság romlásában, ez pedig Oroszország. Ezért a mi csapatunk ez a Task Force, ezért jött létre a külügyi, Európai Uniós külügyi szolgálatban. A tanács ajánlásait követi. 2015 májusában született az a döntés, amikor a 28 állam és kormányfő úgy döntött, hogy a EU külügyi szolgálat fel kell lépjen a folyamatos orosz dezinformációs kampány ellen. Csapatunk 2015. szeptemberétől működik, három fő célunk van feladatkörünkben. Az első egyfajta pozitív kommunikáció kifejtése. Igyekszünk elmagyarázni voltak éppen miről szól az EU, ezt a keleti partneri országokban tesszük. Azért fontos ez, mert hogyha sikerülne mondjuk a grúzoknak és a moldávoknak elmagyarázni voltak éppen miről szól az EU, akkor nem hinnék el a helyi Sputnik meg egyéb orosz médiák rágalmait, miszerint az EU melegek és pedofilok akarja változtatni a társadalmakat. Holott ilyen színekben ecseteli Oroszország az EU-t. És némi sikert is elér ezzel bizonyos körökben. A másik feladata a Task Force-unknak az, hogy a, a keleti partnerországokban erősítsük a média jelenlétet. Világos az e mögötti szándék, a minőségi újságírás, az objektív újságírás kulcsfontosságú a dezinformációs kampányok elleni harcban. A harmadik cél pedig az, amit talán a legnagyobb figyelmet kapja a munkám során, előrejelzés, illetve válaszok a dezinformációs kampányokra. sikerült megváltoztatni a tanács által elfogadott megfogalmazást, mert ott orosz dezinformációs kampányokra hivatkoztak, mi a Kremlin, Kreml párti dezinformációs kampányról beszélünk, mert ugyanaz a propaganda és dezinformációs anyag megjelenik az orosz, ami az orosz állami sajtóban megjelenik, más nyelveken is megjelenik. Francia, vagy látszólag független weboldalakon és fiók kiadókban, amelyek úgy tüntetik fel magukat, mint hogyha ők független a mainstreamtől független médiumok lennének, holott ők a Vladimir Flovjov féle heti orosz állami adónk adott TV adásokat ismétli, kopírozzák. A Kreml által szervezett ellenséges tevékenység. Get nem lehet összekeverni az orosz néppel. Nem volna ez igazságos. Miért kell mindezzel foglalkoznunk? Merül fel a kérdés. Nos, nem gyerekjáték ez, a propaganda és a dezinformáció terjesztése nem ártatlan dolog. Jól megszervezett módon történik, orosz, az orosz katonai doktrina alapján történik, az orosz elhárítás, hírszerzés doktrinája alapján, olyan dokumentumokra alapozva, amelyet az orosz hadsereg vezérkara dolgoz ki, amely konkrétan információs konfrontációra hivatkoznak a doktrinában, destabilizáció propagandáról, a társ, az ellenség társadalmának alásásáról beszélnek, ami ellenség mindenki, aki Moszkvától nyugatra van. Az orosz védelmi miniszter mondta, a szó, a kamera, a fotó, az internet új fegyver lett. Új hadsereg. Mondja nyíltan. Ezek a dokumentumok tehát nem csak te elméleti dolgok, a propaganda és dezinformáció az orosz állam támogatja. 300 orosz újságíró foglalkozik konkrétan azzal, hogy a, a, a kapott Vladimir Putyintól a Krím félszigeten történtekről szóló dezinformációért kitüntetést. dezinformációs műveletek tehát voltak éppen hadműveletek, nem katonai eszközökkel katonai célokat szolgálnak. Mi is a terjedelme, a hatája ennek a, dezinformációs kampánynak? Nehéz be, felmérni a dezinformációs kampányok hatását a, a hivatalos adatok alapján. Körülbelül 600 millió és 1 milliárd dollárra költ e-, Oroszország csak a hivatalos fiók kiadókra, illetve TV rádiósatornákra. Hát nem csak a Russia Today, meg Sputnik oldalak, vagy, vagy híradásokat támogatják, hanem rengeteg nyelven, rengeteg oldalon dolgozik az orosz fél, troll hadseregeket alkalmazva, akik sokszorozzák ez üzeneteket, és eljutatják különféle társadalmi csoportokhoz. Ugyanett gongók, azaz államilag szervezett áll NGO-k révén teszik ezt, és diplomaták is részt vesznek ebben a dezinformációs kampányban a német lány áll megerőszakolásának híret említették, az orosz ö, külügyminiszter maga sokszor azt ezt a hazugságot meg. Ugye rengeteg nyelven történik mindez, a Russia Today több száz nyelven folyik, a Sputnik 33 nyelven érhető el az adások, a Sputnik adásai. Hát mit próbálunk tenni? Nos, a felhatalmazásunk alapján tudatos, a tudatosságot kell erősíteni az ügyekkel kapcsolatban. Ezt, teszik, ezt várják tőlünk a keleti partnerségbeli országok is, partnereink, mert ha megkérdezzük, milyen problémákkal néznek szembe, mindig a forrás hiányról beszélnek. Ukrajnában, meg Grúziában még híres újságírók sem kap, nem, na, újságok sem bírnak elég pénzzel. Miért nem? Mert a donorok nem tudnak róluk, nem ismerik a problémáikat. Igyekszünk tehát tájékoztást adni mindenről, bemutatva, mit is tesz a dezinformációs ökoszisztéma, hova hatolnak be ezek a kártevők. Ehhez van egy heti newsletterünk, a Desinformation Review, amelyek a legfrissebb adatokat tartalmazzák, amiket az orosz állami médiumokból, vagy az áll független weboldalakról kapunk a Twitter accountunkon és a Facebook oldalunkon is adunk hírt erről. És köszönjük, hogyha termékeinket támogatják, kiadó, kiadá, kiadványainkat forgatják. Ugye a kulcsfontosságú narratívák, amelyek az elmúlt 18-20 hónap adagyűjtéséből kiszűrhetőek, ebben három fő dezinformációs téma emelkedik ki, egyrészt a nyugat mindig gonoszként kerül bemutatásra, ahogy Erzső beszélt erről, ugye van egy téma, a nyugati agresszió Oroszország ellen így alaptéma, és ez nagy problémát jelent, hogyha az orosz lakosság felé akarunk kommunikálni, mert ő tényleg elhiszik, hogy mi minden második héten le akarjuk rohanni Oroszországot. A másik nagy téma halmaz a dezinformációs üzenetekben, az, hogy Oroszország cselekvéseit mindig előnyös színben tüntetik fel, bármit is tesz. Tehát ha Oroszország lép, akkor nem a nemzetközi jog megsértéséről van szó, amikor kebelezi a Krímfélszigetet, hanem, ö, hanem egy unortodox vagy, vagy független értelmezésről van szó a nemzetközi jognak. A harmadik témakör pedig, amit, amit koncentrálnak, Ukrajnával foglalkozik hatalmas százaléka a dezinformációs üzeneteknek Ukrajnát célozza, a folyamatos konfliktust. Ukrajna nem állam, nem igazi állam, Ukrajna mindig Oroszország része volt, vagy Ukrajna mindig is ruszofób, orosz gyűlölő ország volt. Ezek egymás ellentmondó üzenetek, de azért nyugodtan lehet őket egyeztetni. Aztán, hogy Ukrajnát fasiszták kormányozzák, mondják, és ezeket az üzeneteket láttuk például a holland népszavazás során újra felmerülni, amikor a Ukrajnával megállapodásról volt szó. Tehát a mi döntés, európai döntéseinkre is hatása van ez a propaganda. Időm viszont elfogyott, ennyire szorítkoznék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szeretne felszólalni a képviselők közül? Jim, tessék. Fontosak ezek az információk, amelyeket most megismerhettünk. Valójában többé-kevésbé azért tájékozódunk ezekről a témákról, de azért a szakértői jellemzések mindig nagyon fontosak, hiszen fölhívják a figyelmet olyan jelenségekre, amelyeket mi is megfigyelünk, de amelyek talán nem úgy elemzünk, nem úgy értékelünk, mint önök. Köszönöm szépen a beszámolót. A sajtószabadság, az újságírók szava, az, hogy hallhassák a szavukat, mindig rendkívül fontos számunkra. Azt is meg kell, hogy értsük, hogy a sajtószabadság joga hogyan sérülhet, akkor is, ha sokszor nem brutális eszközök segítségével, hanem puhább eszközökkel. Például amikor megváltoztatják egy újságnak a tulajdonosa megváltozik, már ennek is lehet hatása a sajtószabadságra. Aztán van egy olyan jelenség, amit különösen fontosnak tartok. A közösségi médiák helyzetére gondolok azokra az információkra, amelyek megjelennek a közösségi médiában, és amelyeknek egyértelműen az a célja, hogy megváltoztassák az elképzelésünket, a rálátásunkat a valóságra. Sokszor valóban sikerül sok embert eltéríteni ahhoz, hogy megfelelően lássa a valóságot. Fontosak a kezdeményezések, amelyek felhívják a figyelmet arra, hogy milyen veszélyek állnak előttünk, milyen veszélyekkel szembesülünk, és fontosnak tartom azt is, hogy fölmérjük, hogy milyen a helyzet az Európai Unióban, az egyes tagállamokban, hogy hogyan állnak hozzá ezekhez a kérdésekhez az emberek, az állampolgárok. Sokszor látjuk azt, hogy még a politikai választásokra is nagy hatással vannak ezek a hírek, amelyek megjelennek a közösségi médiákban. És akkor ne is beszéljünk a területi annektálásokról. Annek Konkrét kérdést szeretnék föltenni, konkrétan az EKS képviselőjéhez szólok. Melyek azok az országok, amelyek élenjáróak ezekben a cselekvésekben, amelyeket önök értékelnek? amit az Európai Külügyi Szolgálat értékelés nyomon követ. Köszönöm szépen. Köszönöm. Barbara. Köszönöm. Elnézést, hogy későn érkeztem. Két kérdésem van. Az egyik az kapcsolódik a szakbizottságunkhoz, és talán a dekhez is, hiszen állásfoglalás, sürgőségi állásfoglalásokat szoktunk írni. Például írtunk egy ilyet a Fülöp-szigetekről. A Fülöp-szigeteken egy újságban megjelent az állásfoglalás tervezetünk, és nagyon-nagyon sok ronda, csúnya, brutális e-mailt kaptam. Az embereiknek uh, egyszerűen blokkolnia kellett ezt, hiszen a Facebookon megjelentek ezek a hírek számomra és ezeknek az egyharmada ugyanolyan fogalmazást, megfogalmazást tartalmazott, úgyhogy gondolom, hogy ugyanabból a forrásból származtak. Én arra gondoltam, hogy ez egy szervezett dolog volt, hiszen az elnök nem akarta elfogadni a kritikát szakbizottságként is, amikor kritizálunk valamilyen szervezett protestet, akkor hogyan történik ez, és hogyan kezeljük ezt. Egy másik kérdésem, hogy említette, hogy külön képviselőket állítanak föl az újságírók védelme érdekében. Van-e lehetőség arra, hogy a bejelentőket, a whistleblowereket megvédjük hasonló szervezett módon, hiszen ők botrányos eseteket vagy illegális eseményeket jelentenek be. Az oknyomozó újságírók sokszor ö, ilyen feltáró munkát is végeznek, és hogyan tudják védeni az ilyen újságírókat, illetve hogy az újságírók védelmével foglalkozó külön megbizottaik foglalkoznak -e külön ezzel a kérdéssel azért, hogy megvigasztaljalak a Fülöp-szigetekkel kapcsolatban. Valószínűleg júliusban látogatást fogunk oda tenni. A üzenetekben az szerepelt, hogy amint megérkezünk a Fülöp-szigetekbe, megvernek minket, úgyhogy készülj föl. Szorája. Köszönöm. Igen, Barbara, én is nagyon sok uh, ilyen üzenetet kaptam a Fülöp-szigetekről. Borzasztóak és uh, félelmetesek. Szeretnék visszatérni, szeretnék a három előadóhoz fordulni. Én is úgy gondolom, hogy nagyobb védelemre van szükség. De itt itt ugye nem csak a fogvatartott újságírókról van szó. Itt egy erős politikai mozgalom áll az egész mögött, így fogalmaznék. Megpróbálják a demokratikus értékeinket elnyomni. Újságírók a média, legfontosabb, vagy talán a legfontosabb demokratikus értékeink közé tartoznak, főleg például a kisebbségiek számára Számukra a szabad média az egyetlen lehetőség arra, hogy a helyzetüket javítsák. Például Latin Amerikában, ha nincs például a szabad sajtó, a környezetvédelmi botrányokat nem derítené föl, Ott ugye az őslakosok számára ezeknek a, a vállalkozásoknak a negatív hatásáról nem is tudnánk. Hasonló helyzetek több, az világ több részén fölmerülnek. Úgy gondolom, hogy egy másfajta mozgalmat is ki kéne alakítani. Mert ugye vannak, akik a demokratikus értékeket le akarják bontani. Nagyon fontos politikai kérdés ez, és terjed a félelem. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy próbáljuk megérteni, hogy itt nem csak egy elszigetelt esetről van szó, mondjuk Oroszország, hanem ez mindenhol felütötte a fejét. És nyugati országokban is látjuk ezt, az Egyesült Államokban is trump -el. Nem is kell, hogy börtönbe zárja az újságírókat, elég, hogyha eltorzítja az igazságot. Úgy gondolom, hogy ez a fajta hozzáállás terjed, és hogyha nem reagálunk látványos módon közösen mindannyian, akik a demokratikus értékeket védjük, akkor romlani fog a helyzet. Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretném elmondani a véleményemet. Lenne néhány megjegyzésem. Lehet, hogy provokatívnak fogok tűnni. Én úgy gondolom, hogy a problémák egy teljes spektrumot fednek le a sajtószabadsággal kapcsolatos kérdések. Kétségtelen, hogy van egy új helyzet, a hamis hírek, a hamis hírek használata arra, hogy a politikai folyamatokat bizonyos országokban befolyásolják. Láttuk ezt a közelmúltban, bizonyos helyzetekben. Egy olyan nagy országban is, mint Oroszország. Aztán van egy másik téma, az újságírás delegitimizálása, kritizálása, olyan, tehát a kritikus újságírókkal szembeni fölépés Különböző módszerekkel történik mindez. Vannak országok, ahol nagyon kemény a föllépés az újságírókkal szemben, akár be is börtönzik őket, más országokban pedig puhább eszközökkel történik mindez. És van egy harmadik terület is, Ezzel is kell, hogy foglalkozzunk. A média koncentrációs politika, ez elkerülhetetlenül ahhoz vezet, hogy egyoldalúak lesznek az információk. Aztán a felelősségmentesítés a közösségi hálón különböző tulajdonosoknak nagyobb felelőssége kellene, hogy legyen. Soha nem ellenőrzik a hamis híreknek a forrását. Ez nem történik meg általában, és ez is egy sor problémához vezet. Végül pedig a média hatalom használata az ellenzék delegitimizálása érdekében a hatalmat kézben tartó szervezetek részéről. Vannak országok, ahol ez erősebben jelentkezik, vannak országok, ahol kevésbé látványos. Ezzel a problémával is kell, hogy foglalkoznunk. Végül van még egy téma sajtó szabadság kérdésével foglalkoztam olyan országokban, ahol elnyomó rezsim uralkodik, és ahol az újságírók feladata, funkciója rendkívül kényes. Ahhoz, hogy túléljenek, kezelniük kell a híreket. De a nyugati országokban van egy bizonyos hozzáállás az újságírók részéről, hiszen nagyon sok újságíró kiszolgálja a hatalmat. Ezt is végig kell, hogy gondoljuk, mert egyébként úgy tűnik, hogy az értékelésünk általános és hibás. Természetesen azért vannak problémák az újságíró körökben is, és még egy példa, és már be is fejezem a hozzászólásomat. Tegnap néztem az olasz iradót. Folyik a vita nyílt vita folyik az oltásról. Vannak olyan politikai erők, konkrétan egy, de vannak olyan politikai erő képviselők, például a Cinque Stelle mozgalom, akik gyakorlatilag a nyilatkozatokban azt mondják, hogy az oltás mellékhatásokkal jár, ezért jobb, ha nem oltatjuk be a gyerekeket folyik a vita. Tegnap reggel az, a New York Times-ban megjelent egy cikk, amiben az szerepel, hogy ez az oltás elleni kampány, főleg a Csinkosztelle elnöke részéről. Ugye én nagyon messze állok ettől a mozgalomról, tól csak elmondanám, hogy hogy használják fel a híreket. Tehát a New York Times-ban megjelent az a cikk, hogy a vita folyik erről Olaszországban, és Grillo a felelős azért, mert a Olaszországban terjed a himlő. Tegnap este ugye a legfontosabb TV híradóban megjelent ez a hír, olasz, a legfontosabb olasz híradóban, és erről van szó, miután gyakorlatilag ellenőrizték azt, ugye, hogy volt ö, színészről van szó, hogy Grillo soha nem mondott olyat, hogy nem kéne beoltatni a gyerekeket hogyha nincs hír, akkor az állami közszolgálat mit tesz? Megkeres egy tévészketcset Grillo részéről 1988-ból, ahol egy, elsütött egy viccet az oltásokkal kapcsolatban. Ezzel csak azt szeretném bemutatni, hogy a hamis híreket hogyan használják fel. Én most politikai szempontból mondom ezt, és én távol állok ettől a mozgalomtól. Itt a parlamentben is ők az EFD-ben vannak meg a szocialista frakcióban, de hogy ö, a, akár ilyen módon is felhasználják ezeket a hamis híreket, de természetesen fontosabb, hogy meghallgassuk az önök véleményét, át is adom önnek a szót. Merci vous, monsieur le président. Avant de vous répondre, je... Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt önnek válaszolok, válaszolok a um, whistleblowerekkel kapcsolatos kérdésre. Az ilyen informátorok védelme fontos, hiszen ők újra kezdem, mondja még egyszer a hozzászóló. Tehát nyilván itt ez nem csak az újságírásban jelenik meg, mert több helyről is vannak, több helyen is vannak informátorok, közérdekű bejelentők, Először is beazonosítjuk őket, és meg kell őket védeni, ugyanolyan módon, mint az újságírók forrásait megillető védelem. És nyilván nem mindannyian újságírók, nem mind, források, nem mindannyian minősülnek forrásnak, újságírói forrásnak, vagy informátornak, de megilleti őket a védelem. Nyilvánvaló, hogy néha, és azokban az országokban, ahol, amelyekről ön is beszélt, ahol a demokratikus hatalommal is van kapcsolat, de vannak autoriter rendszerek. Ez a fajta munka idézőjelben egy nagyon koszos, nagyon nehéz munka, nagyon kemény. És mindig vannak természetesen a hatalommal együttműködő személyek. Nem konkrétan egy újságíróra kell gondolni, hanem az egész újságírásra, hiszen fontos a minőség és a függetlenség. Még azokban az országokban is, ahol jobban mennek a dolgok, nagyon oda kell figyelni a sajtószabadságra. A demokráciában ugye mindenkinek megvan a maga szerepe, amely különválik a többitől. Tehát a az újságírók azok nem politikusok, a humoristák azok sem nem újságírók, sem nem politikusok, és így tovább. A függetlenségről is beszélt, ami nyilván a közhatalommal szemben, a gazdasági hatalommal szemben, néha a vallásos hatalommal szemben független. Tehát ez azt jelenti, hogy pluralizmus esetében az újságíró nem szolgál ki semmilyen fajta hatalmat. És úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint a közélet többi részében, az összeférhetetlenséggel szemben, a befolyással szemben küzdeni kell. Tehát eljárásokat kell létrehozni, amelyek akadályozzák ezeknek a struktúráknak a kialakulását. Tehát szabadabbak lesznek az újságírók, Nyilván soha nem valósul meg az százalékos tökéletesség, de <clears throat> lehetnek ilyen normák a nemzeti jogban, lehetnek ilyen normák, hogyha a nemzeti jogban nincsenek, akkor a nemzetközi jogban, és így lehet megvédeni a független újságírást, szembeszállni a propagandával, elkerülni a manipulációt, és így tovább. Ami pedig a koncentrációt illeti, erről még nem szóltam, strukturálisan kell ezt megközelíteni. Az álhírek esetében kétfajta logika létezik. Tehát egyik fajta gondolkodás, hogy hogyan érjük el, hogy ezt és ezt az álhírt ne terjesszék. Tehát, hogy ez ne terjedjen el, mert hamis, vagy veszélyes, és így tovább. Ez inkább a tényfeltárás stratégiája, tehát, hogy ellenőrizzük a e, korrektségét valaminek a helyességét. Németországnak van például egy olyan projektje, ahol szankcionálják azokat a vállalatokat, a, vagy szociális hálózatokat, amelyek álhíreket terjesztenek, de szerintem ez veszélyes út, mert ugye akkor például a Facebookra helyezik annak a felelősségét, hogy eldöntse, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami amis, mi az, ami álhír, ez mondjuk egy szerkesztői pozícióban lévő személy számára hatalmas felelősség. Van egy másik út, amely strukturálisan közelíti ezt az egész problémát, és megpróbálja azokat a szervezeteket támogatni, ahol az információgyűjtés és az információterjesztés bizonyos alapelveknek megfelel. Őszinteség, függetlenség, a tények ellenőrzése, és így tovább. Tehát mondjuk ahelyett, hogy megpróbálunk lenyomozni X vagy Y információt, azon dolgozunk, hogy az olyan szervezeteket támogassuk, amelyek megfelelnek az alapelveknek. Köszönöm. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. A, többség, a kérdések többsége nem engem címzett, ám két témában szeretnék felszólalni. Először is teljesen egyetettek azzal, hogy a független média támogatásának kérdése, illetve az a kérdés, hogy globálisan összekapcsoljuk az az embereket, akik a demokrácia értékeit támogatják, rendkívül fontos. Jelen pillanatban a European Endowment for Democracy regionális eh, szereplő, a déli és keleti szomszédságpolitika országában működik, nem vagyunk globálisak. De ha azok leszünk, olyan eszközé válhatik ez a, válhat ez az alapítvány, amely hozzáadott értéket tehet a globális tudás tapasztalat cseréhez, és bizonyos szolidaritást is megcélozhat azok felé, akik nyílt társadalmakban felé ért küzdenek, vagy nehéz körülmények között állnak ki ezen értékekért. Szeretném kommentálni azt, ami, ami részben kapcsolódik Panzeri úr mondott példájához, az oltás ö, sztorihoz, meg általában ahhoz, hogyan lehet az álhírek ellen fellépni. Teljes mértékben egyetértek a, a professzor Sanfranciébeli kollégával, hogy a jogi fellépés potenciálisan veszélyes lehet ha jogi eszközökhöz nyúlunk, szféren magyarázhatják. Ki kell találjunk egy olyan, olyan természetes mechanizmusokat, amelyeket maguk az emberek hoznak, hozhatnak létre, maguk a média fogyasztók. Visszatekintve a történelemre összevetés gyanánt, hogy az oltás példához kapcsolódva, nem az egészséges élelmiszer gondolata. Amikor az először indult az egészséges táplálkozás gondot, akkor nem volt se törvény, se kormányintézkedés. Emberek maguktól kezdtek el ezen gondolkozni, hogyan lehetne egészségesen táplálkozni. Ez a borászat. Jó bor csinál, ezek az almák egészségesek, megnéztem, hogy termesztik őket vegyszer nélkül, és egy, egy alulról szervező, értékelő tevékenység alapján jött létre ez a mozgalom. Ha hasonló módon lehetne mondjuk az interneten mondjuk csillagokkal pontozni, mint más kereskedelmi termékeket értékelni. Lehetne média a média forrásokat, csatornákat ugyanígy pontozni, és így kapnának több csillagot azok a független és megbízható hírforrások, amelyeket itt csillagoznak, és persze a, szil a szilikon völgyben fejlesztőket is meg kell jelen, mm, győzni erről, hogy a legjobban pontozott hírforrások jelenjenek meg a keresőmotorokon először. Úgyhogy az nem jó, hogyha furcsa módon hirtelen megjelenő weboldal az élére kerül a, a keresőmotor keresésének. Tehát ahogy az élelmiszereknél egészséges étel, ugyanígy lehetne egészséges médiorgánum pontozást, és csillagokat adni. És akkor így lehetne a jogszabályalkotás segíteni, maga a társadalom generálna, illetve maguk a szervezetek ennek a rendszernek a védelmére intézkedéseket. Egy általános megjegyzésként mondtam csak el. Jó. a poszt. Köszönöm. Ahogy én látom, nos tehát, nem csak a politikai önkényuralmas működő rezsimek fenyegetik a független médiumokat, hanem a karas kereskedelmi gazdasági érdekek is sokszor fenyegetik a sajtószabadságát. Ugye az újságírónak akár fizikai, akár egyéb van el kell adni. Én svéd perspektívából nézem a dolgot látható, hogy a szélső jobb milyen hatalmas támogatást kap, és figyelmet, akár kicsi ügyekben is, és szabad propagandát folytatnak a szavazók meggyőzésére. És nem a szólásszabadságról van szó, mert nem lehet vitázni ilyenkor egy újsággal. És a szélső jobboldali propaganda ömlik az emberekre, média cégek részéről. Erre hogyan lehet reagálni? Ez a kérdésem. Mert a, a gazdaság érdekek is fenyegetik a függetlenséget, ahogy a példa mutatja. Látok, hogy no, Az újságírás, mint hogyha egyfajta ez az ordítozós írás lenne, tehát ez a botrány, hajház újságírás, ahol a valóság egy teljesen más dolog. Kérdezem, hogy kívánnak-e hozzátenni még valamit esetleg az elmondottakhoz, ha nem, akkor megadom asszonyom a, és uram önnek a szót. Igen, volt egy kérdés, amelyet hozzám címeztek az egyik tisztelt képviselő, és azt kérdezte, hogy a keleti partnerség országaiban milyen partnerkapcsolataink vannak, és hogy tudjuk javítani, erősíteni ezeket. Amikor megpróbáljuk az EU-s politikákat kommunikálni ebben a régióban, akkor az országok pozíciója ugyanaz, tehát ugyanazt az üzenetet próbáljuk közvetíteni minden országban, de talán a kérdés lehet, hogy inkább arról szólt, hogy milyen feltételek között működnek az újságírók. Erre viszont jobb szakértőik, szakértők is vannak rajtam kívül itt a panelben. Viszont a Facebookkal kapcsolatban hadd reagáljak. A Facebook nem kíván szerkesztő lenni egyébként, hanem azokban az országokban újságírókat szerződtetnek, ők ellenőrzik a tényeket. Tehát például a német esetben a korrektív újságírói azonosítják be a gyanús forrásokat. Tehát nem ők maguk végzik ezt, hanem az újságírók, legalábbis ahogy én tudom, ellenőrzik Németországban a forrásokat. És akkor még egy mondat arra vonatkozóan, hogy ne legyenek jogi következmények vagy lépések. Hát én nem mondom, hogy kellene, hogy legyen ilyen, de szkeptikus vagyok a tekintetből, hogy minden országban használható ugyanaz a megoldás már azokban az országokban, amelyeket az elhérek propagandája érint. A balti államok esetében nyilván a legjelentősebb kisebbség az orosz ajkú kisebbség lesz, amelyeket az ilyen álhírek majd céloznak. Más országokban esetleg a szélső bal vagy a szélső jobb szavazói lesznek a célpont, aztán vannak olyan országok, ahol a biztonsági aggályok sokkal komolyabbak, Lett, Lettország vagy Litvánia esetében például. Tehát nem vagyok abban biztos, hogy egy megoldás használható az összes országra, mert mindenütt más és más a propaganda szerepe, más a konkrét helyzet. Köszönöm. Azt hiszem, hogy jó mecserét folytattunk. Megköszönöm a vendégeinknek, előadóinknak, hogy részt vettek ezen a kerekasztalon, a kerekasztal beszélgetésen a sajtószabadságról, és a napirendünk következő pontjára fogunk rátérni. Jelentős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 Okay. Abbiamo all'ordine del giorno uno scambio di opinione con... Eh, a napi rendünkön a következő pont eszmecsere Aristide Nononszival, aki a Szudánnal foglalkozó független ENSZ szakértő és a szudáni emberi jogi helyzet továbbra is nagyon rossz, és az emberi jogi albizottság ez miatt döntött úgy, hogy felteszi a napi rendjére ezt a kérdést, és természetesen a, miatt is, mert 2017. decemberében Szudánba fogunk utazni, és az év második felében lesz egy második eszmecsere Sajnos az egyik meghívott szakértőnk, Jan Figel, aki az, UE, az, aki az ENSZ képviselője, a vallásszabadság támogatásáért. Most éppen az unión kívül van, és ezért nem tudott eljönni ma. Úgyhogy, és neki gyógyulást kívánunk. Viszont sok szeretettel köszöntjük Aristide Nononsi urat, aki a, ezt a feladatot 2015-ben kapta az emberi jogi ö, tanácstól, és ö, Szudánnal foglalkozó független szakértő nagy tapasztalata van az emberi jogok, ö, a nemzetközi jog területén, erre szakosodott, ö, illetve az afrikai nemzetközi szervezetekre. A 2017 márciusban még mindig volt egy Európai Uniós országok csoportja, illetve európai intézmények által szervezett látogatás, és nagyon sok mindenről beszéltek, a külügyminisztereket tájékoztatták, találkoztak a politikai pártok, a fiatalok, nők, az egyes felekezetek, parlamenti képviselők, illetve vezetők, a kereskedelmi szereplők ezen a, és a civil társadalom képviselői ezen az eszmecserén. Tehát ezután egy olyan 10-15 percre adnám meg szakértőnknek a szót, és utána pedig az LKS képviselője fogja a konklúziókat levonni. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Azért jöttem el ma önökhöz, hogy a szudáni helyzetről folytatott eszmecserén vegyünk részt. Gondolom, hogy tudják, ahogy elnök úr is elmondta erre a felhívta erre a figyelmet, hogy engem az ENSZ-ben független szakértőként neveztek ki. 2014. szeptemberében töltöttem be ezt a posztot az emberi jogi tanács 27-29-es határozatának értelmében, és az a feladatom, hogy többek között a szudáni kormányjal kezdek el kezdjek el tárgyalást, párbeszédet folytatni, hogy felmérjem az emberi jogok helyzetét, erről beszámoljak, és végül pedig ajánlásokat készítsek a kapacitás technikai segítségnyújtás terén, és a munka keretében alaposan fölmérjük az emberi jogok helyzetét Szudánban. Természetesen a szudáni kormány is ad információkat, meghallgatjuk a civil társadalom véleményét, az összes érintett szereplő véleményét, akik segítenek a feladatom ellátásában. Szeretnék, szeretném kifejezni a nagyra becsülésemet az Európai Uniónak, azért a támogatásáért, amelyet kaptam, és külön köszönet illeti az Európai Parlamentet, illetve az Emberi Jogi Albizottságot, azért is, mert, ezt az eszmecseré, mert ennek az eszmecserének helyet ad. A feladatom egyébként az is, hogy ellátogassak Szudánba, a helyszínen mérjen fel az emberi jogi helyzetet, és az érintett szudáni hatóságokkal az együttműködésről folytassak eszmecserét, és persze más szereplőkkel is, az ENSZ szervezeteivel, a diplomáciai közösségekkel, közösséggel, illetve a civil társadalmi szervezetekkel. A kinevezésem óta 10-12 napos látogatásokon jártam Szudánban. Ellátogattam Kártumba, Darfurba, Dél-Kordobánba, és több érintett szereplővel találkoztam. Az Emberi Jogi Tanácsnak már két jelentést is benyújtottam, és itt Ezekben megfogalmaztam ajánlásokat a szudáni kormány, illetve a nemzetközi közösség részére annak érdekében, hogy az emberi jogok helyzetét javítsuk Szudánban. Az ajánlásaim legnagyobb része, illetve azon ajánlások legnagyobb része, amelyeket elődömtett, nem valósult meg még mindig. Továbbra is együttműködünk a szudáni hatóságokkal, hogy elérjük, hogy ezeket az ajánlásokat végrehajtsák. Ma arról fogok beszámolni önöknek, hogy melyek a legfrissebb fejlemények Szudánban, a politikai fejlemények is, azután, hogy a nemzeti párbeszédet bevezették, elindították, de a legnagyobb ellenzéki csoport nem vett ebben részt a problémás emberi jogi helyzet miatt. A szudáni kormány előrébb lépett egy-egy ajánlás végrehajtásával, Assas Szali első alelnököt például miniszterelnöknek nevezték ki. a Nemzeti Egység kormány létrehozásának a céljával a jelenlegi kabinetet, illetve a akkori kabinetet feloszla, feloszlatták. Ugye tudjuk, hogy ideiglenesen bejelentették, hogy felfüggesztik a Szudánnal szembeni szankciókat, annak alapján, hogy milyen előrelépést sikerül elérni öt témában. A humanitárius segítségnyújtás lehetővé tétele, a délszudáni helyzet javítása, a terrorizmus ellenes küzdelemben folytatott együttműködés erősítése, illetve az úrellenállási hadseregének a helyzetének a megoldása. a két ország között a kapcsolatok újra megteremthetők, és ez a szudáni gazdaság számára nagyon fontos könnyebbséget jelent. Ami a katonai oldalt illeti, Darfur, Dél-Kordofán és Brunei területein a kormányerők, illetve az ellenzéki erők közötti fegyveres összeütközések enyhültek. Az abdulait hadsereg az egyetlen erős sereg, amely Darfurban küzd, de a szudáni kormány katonai hadműveletei jelentősen gyengítették ezt a mozgalmat. Például a Dzsibilmerai terület ennek a mozgalomnak az ellenőrzése alatt állt a múltban, de most már ezt a szudáni kormány átvette. A katonai sikerek ellenére 2016. júliusában a szudáni kormány egyoldalúan bejelentett egy tűzszünetet hat hónapra, és utána 2017-ben ezt újabb hat hónappal hosszabbították meg. Egyelőre ez a tűzszünet tartja magát, Jibril Ibrahim mozgalma ugye illetve Mini Mineui dél-szudáni felszabadító mozgalma az a két szervezet, amely nem írta ezt alá, de végül ők is tűzszünetet hirdettek. Dél-Koldován térségében a tűzszünetet nagyrészt betartják, a, még a szudáni felszabadító hadsereg tagjai is. Az Afrikai Uniónak van egy magas szintű végrehajtási panelje, amely a e, konfliktusban érintett felekkel együttműködik, és megpróbálja őket meggyőzni arról, hogy írjanak alá egy megállapodást, amelynek keretében véglegesen felsz, megszüntetik a ö, e, fegyveres konfliktusokat, és ö, e, dialógus útján haladnak tovább, de még nincsen megoldás. a nemzeti titkosszolgálatok hatalma erősödött, és ennek negatív a hatása az emberi jogok védelmére Szudánban. A NISZ, ugye a nemzetközi a Nemzeti Titkosszolgálat továbbra is letartóztatja és önkényesen fogva tartja a szudániakat, gyakran még a szudáni alkotmányjal, alkotmányt sértve, vagy nemzeti emberi jogi normákat sértve is. Tehát letartóztatnak olyan embereket, akik újságírók, jogvédők, aktivisták, és így tovább. Emellett azért vannak pozitív fejlemények is, amelyeket érdemes megemlíteni. Szeretném kiemelni például azt a reformot, amelyet a szudáni kormány vitt véghez. Az igazságügyminisztérium illetve a főügyész hivatala a hatáskörének a szétválasztásáról, ami a jogállamiságot biztos, hogy erősíteni fogja, és az igazságszolgáltatás működését is megerősíti. Biztos vagyok abban, hogy a másik fejleményről már tájékozódtak, március 8-án 2017-ben Szudán elnöke kegyelmet adott 59 olyan személynek, amelyek fegyveres mozgalmak tagjai és az állami erőkkel szemben, a kormányerőkkel szemben harcoltak. És közöttük nagyon sokan vannak, akik, akik eredetileg halálos ítéletet kaptak. Tehát ez az elnöki kegyelem nagyon pozitív fejlemény, amely remélhetőleg hozzájárul a bizalom erősödéséhez a két fél között. Darfurban a közösségek közötti, társadalmi közösségek közötti ellentét és háborúskozás továbbra is problémát okoz, és ez a civilek életét nagyon megnehezíti. Az erőszak erősödése azt jelenti, hogy gyakorlatilag Darfurban ez most már jellemzővé vált az egyes közösségek közötti ellentét az a természetes erőforrásokért folytatott harc miatt jelenik meg, tehát a bányászat, a föld használat, és így tovább. A konfliktus gyökereivel nem foglalkoztak, és büntetlenség figyelhető meg, illetve a jogállamiság meggyengülése Brunei, illetve Dél-Kordován területén. Én egyébként ellátogatok majd a következő szudáni utam alkalmával ezekbe a régiókba. Rengeteg emberi jogsértés van, a kormányerők, illetve az ellenzék fegyveres erői is rendszeresen megsértik a fegyveres jogokat. Ezért kérném önöket, tisztelt képviselők, hogy mindent tegyenek meg a nyomásgyakorlás érdekében, hogy a szudáni felek ismerjék fel, hogy mennyire fontos ennek a konfliktusnak a lezárása, hogy több millió szudáni civil végre normális körülmények között élhessen. Engedjék meg, hogy az, az ENSZ humanitárius koordinátori hivatalának, az osának az adatait megosszam önökkel. Körülbelül 2016-ban több ezeren kellett, hogy elhagyják az otthonukat. 2017. január elején az otthontalanok száma Darfurban 2,7 millió fő. Darfurban 66 tábor van, 36 egyéb helyszín, ahol befogadják a hontalanokat. És három millió embernek van szüksége valamilyen formában segítségre. 30 ügynökség, alapprogram működik Darfurban, és támogatják a konfliktus által érintett lakosságot. A hontalanná vált személyek bizonytalanságban élnek, mert több fegyveres csoport is és bűnözői csoport is működik a e, térségben. Gyakran előfordul a fegyveres rablás, a gyilkosság, az emberrablás, a különböző villangások a földterületek miatt, szexuális erőszak, és így tovább. Ezek a jelenségek be, negatívan befolyásolják a helyi közösségek békés, együttműködő együttélését. Én a legutóbbi látogatásomkor olyan információkat kaptam, hogy fegyveresek követnek el erőszakot a nőkön, amikor ők elhagyják a e, tábort, de akár éjszaka a táboron belül is e, megtámadják és megerőszakolják őket. Felhívtam a szudáni kormány figyelmét arra, hogy felelősséggel tartozik a civilek védelméért a saját e, területein, és megfelelő vizsgálatot kell lefolytatnia minden esetben, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsák. Ami a hontalanokat illeti, a menekültek száma több mint 33 ezer, ők elhagyták otthonukat. Üdvözlöm a szudáni hatóságoknak azt a döntését, hogy a dél-szudáni menekülteket befogadják, de még mindig aggasztanak engem azok a körülmények, amelyek között ezek az emberek élnek és én megragadom ezt a lehetőséget, hogy az Európai Uniótól azt kérjem, hogy a segítségnyújtást növeljék ezeknek a, az embereknek az irányába. Az emberi jogok védelme nagyon fontos, a civilek megvédése, a megbékélés, de nagyon fontos, ezek komoly emberi jogi kihívások és Szudánban továbbra is ezekkel nézünk szembe. Az Európai Unió a partnereivel együttműködve jó hatást tud gyakorolni a szudáni kormányjal, az ENSZ szerveivel, a diplomáciai közösséggel, a civil szervezetekkel együttműködve sokat javíthatunk a helyzeten, tehát én továbbra is számítok az Európai Unió támogatására annak érdekében, hogy az emberi jogok helyzetét javítsuk Szudánban. Végül hadd ragadjam meg a lehetőséget még egyszer, hogy megköszönjem ezt a kedves fogadtatást és a figyelmet, illetve azt a támogatást, amelyben az Európai Unió személyemet részesíti. Nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, és kíváncsian várom a megjegyzéseiket. Köszönöm. Megköszönöm önnek, mondja az elnök asszony. Köszönjük az információkat is. Most pedig meg is adom Claudia Videi asszonynak a szót, aki Afrika szarváért felel az LKS-ben parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt parlamenti képviselők, szakbizottsági tagok. Köszönöm a független szakértő az ezt a nagyon átfogó bevezetőt, melyet felvezette a témát egyben, és bemutatta azt a politikai helyzetet, amely kapcsolatos aggájai teljes mértékben osztjuk. Csak úgy, mint a pozitív fejlemények bemutatásáról mondottakat. Mi az EU-ban továbbra is szorosan elkötelezetten támogatjuk Szudánt, politikai, humanitárius szempontból is csak úgy, mint egyéb eszközeinkkel igyekezve befolyást gyakorolni, pozitív befolyást gyakorolni a politikai folyamatra, hogy az jó irányba haladjon. A magas szintű mechanizmust támogatjuk, mert volt a Beki elnök, volt elnök támogat, Alexander Randos úr is figyelme kíséri Afrika szarva egészét, és közelebből Szudán tematikáját és a politikai tárgyalásokat, és van egy helyi delegációnk is, tehát igyekszünk folyamatosan kapcsolatot tartani a politikai párbeszédben, amely nem mindig könnyű feladat, és igyekszünk bekapcsolni a tagállamok felé, és kapcsolatot is, hogy közös üzeneteket tudjuk megfogalmazni, hogy az Európai Unió álláspontja egységesen jelenjen meg. A politikai fronton tehát nagyon aktívak vagyunk, és arra számítunk, hogy hozzájárulhatunk egy pozitív folyamathoz, amely, mint mondottam, nagyon sok kihívással kell szembenézen, ahogy az előttem szóló is rámutat. Én most a magam részéről az emberjogi helyzetre szeretnék koncentrálni, hol vagyunk a legaktívabbak, mit akar, mit, mire törekszünk. Az általános emberjogi helyzet Szudánban továbbra is kétségbejtő, és sajnos nem mutatja a jelentős javulás jeleit sem. Különösen aggályos területek a szólásszabadság, a szervezkedési gyülekezési szabadság, valamint a vallásszabadság érvényesülése. Ez vannak hiánya. A civil szervezettek általában Szudánban egy szűkülő mozgásteret élveznek. Ezt az EU-ban is figyelemmel kísérjük, mert, mert komoly aggályokra ad okot. Folyamatosak a párbeszéd folytatunk a civil szervezetekkel, emberi jogi aktivistákkal és szervezeteikkel. Ennek révén igyekszünk jobban megérteni, mi a helyzet, hogyan fest a helyzet, és meghatározni milyen fajta támogatást tudunk mi adni a civil szervezeteknek. A delegáció ezen túl nagyon szorosan kapcsolatot tart hasonló gondolkodású partnerekkel, és igyekszünk a nemzetközi partnerek körében megszervezni találkozókat, szervezeteket adatcserére, hogy figyelemet tudjuk kísérni szorosan a szudáni emberi helyzet alakulását. Ezen általános felvállaláson túl a specifikus aggályos témákban is igyekszünk fellépni. Sajnos ezekben nincs hiány. Ezek egyike egy jól ismert emberjogi aktivist, Imer Mudabi üredbevétele, aki négy hónapig vettek őrizetbe a hatóságok, és nem kapunk hírt róla. Aztán Mudavi úr ügyét több helyen felvetettük, Brüsszelben is, a legmagasabb szinten is. Egy másik ügy, Jacek Petr, cseh állampolgár őrzőbevétele szudáni keresztényekkel együtt, és Abduhamin és Abduhaval úr ügyei. A vádak a fő három vádlott ellen a Darfurban az volt, hogy keresztény hitre tértek át, vagy térítettek át embereket. Delegációbeli szak, munkatársaink a kartumi bírósági meghallgatáson ott voltak, a, és hát maga, maga jelenlétükkel igazolták, hogy mutatták, hogy figyelemmel kísérjük, mi történik a bíróságon. Több európai parlamenti képviselő is kifejezte mély aggájait ezen ügyekkel kapcsolatban, és érdeklődik az előadás irány. Jaszek úr elnöki kegyelmet kapott február 26-án. Nagy, üdvözöltük ezt a döntést, ám hasonló előrépés nem történt a két szudáni állampolgár ügyében, továbbra is börtönben vannak. A kartumi delegáció vezetőnk többször felvetette ezt a ügyet a szudáni hatóságok előtt, követelve Abduharbim és Abdulala urak szabadon bocsátását. Az EU vallásszabadsági megfigyelője, Jan Figel úr, aki ma ugyan nem tudott is eljönni, de ő márciusban járt Szudánban, négy napos látogatást tett Szudánban, több szereplővel találkozott a külügyminiszterrel, a vallási ügyminiszterrel, szudáni miniszterekkel, valamint a szudáni civil társadalom képviselővel is. Ugye nem az a feladatom, hogy Figel úra helyet beszéljek, ám a visszatérése óta kapcsolatban vagyok vele, úgyhogy ezért be tudok számolni az útjáról. Több dolgot vetett fel a hatóságokkal kapcsolatban. Erősen érvelt a két szudáni vádlott elnöki kegyelme mellett, felvetette Mudábi doktor ügyét is, és megengedték neki, hogy meglátogassa őt a börtönben. Ez a hatóságok jó akaratáról számot adó lépés volt. Azt hiszem az első eset volt ez, hogy EU nem megengedték, hogy emberi jogi aktivistát börtönben meglátogasson Szudánban. Ezek az ügyek és az önkéntes eh, letartóztatások és emberi jogsértések folyamatosan figyelmet kapnak, és a hatóságnak jelezzük ebbeli figyelmünket. A tagállamokat is arra bátorítjuk, hogy hasonló módon lépjenek fel, hogy együtt tudjunk a tagállamokkal, együtt tudjunk fellépni és cselekedni. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a jogi reform kezdeményezéseit Szudánban, valamint támogatjuk az emberjogi aktivistákat és a civil szervezeteket mindenféle eszközzel, amely rendelkezésünkre áll. Minden a figyelmükbe, látókítunkbe kerülő ügyben fellépünk, és az elmúlt évben nagyobb rendezvények mellett szerveztünk találkozókat, amikor nagy, komoly szereplők, vagy a főképviselő az, hogy maga jelen volt, hogy a figyelmet fenntartsuk ezek ügyekben. Egy talán nem túl optimista zárszóval élnék, nem mondhatjuk, hogy Szudánban az emberi jogi helyzet pozitív módon alakulna, az EU számára továbbra is prioritás ez. Nagy fontosságot szent tulajdonítunk az ENSZ független szakértőjének, hogy ő függetlenül írhassa meg a jelentését a szudáni emberjogi helyzetről, amely fontos lesz az évi emberjogi találkozó napirendjén is nagy fontosságot tulajdonunk ennek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, és most meghallgatjuk a képviselők hozzászól, hozzászólását. Szoraja Poszt, tessék. Köszönöm, Pánceri úr. Tisztelt Nonszori úr. Köszönöm szépen, hogy nagyon értékes módon bemutatta a szudáni helyzetet számunkra. Ahogy tudja, a erőszakos cselekmények, szexuális erőszakos cselekmények a konfliktus helyzetekben mindig megjelennek, és régóta fennáll ez a helyzet a Szudánban gyerekek, nőkkel szemben. Esetleg bemutatná részletesebben a jelenlegi helyzetet, és hogy milyen elképzelésük van, hogyan lehet fellépni ez ellen. Továbbá, hogy az ENSZ határozat is jelezte, a nők részvétele a konfliktusok megoldásában rendkívül fontos. Elmondaná, mi a véleménye arról, hogy a női részvételt hogyan kezelik, milyen kihívások állnak ez előtt. Szeretném a következő kérdést föltenni. Nemrég egy delegációval eh, úgy volt, hogy elmegyünk Szudánba, de aztán mégse, mégis töröltük ezt a látogatást a veszélyek miatt. Valóban ilyen veszélyes Szudánba beutazni? Következő kérdésem. A béke erők Szudánban. Hallottam, hogy eh, itt katonai fellépésre is sor került, és a vezető távol volt, visszavonták ezeket a csapatokat Szudánból. Ez a helyzet jelenleg is érvényes, tehát az ENSZ békefenntartó erőkről beszélek. Köszönöm, Barbara. Köszönöm, elnök úr, és szeretnék köszöntet mondani a prezentációkért. Van néhány kérdésem. Csatlakozom ahhoz a helyzethez, hogy februárban a helyszínre ellátogattam, csak Kártumban voltam. Az EU delegáció segített engem Kártumban, hogy jó kapcsolatfelvételi lehetőségeket teremtsenek számomra, és hogy a munkámat megfelelően végezzem. Na, na, szívor. Ön azt mondja, hogy ön szerint még mindig nagyon sok a probléma. A titkos szolgálatok meg kell reformálni azért, hogy a jogállamisági elvek szerint dolgozanak, és emberi jogi alapokon. Ön azt mondja, hogy amikor ön utazik, akkor a feladatai közé tartozik a kapacitás építés is. Bemutatná kicsit részletesebben ezt? Gondolná, hogy sikeres lehet, gondolná, hogy valóban lehetne javítani a helyzetet? A több témára kérdeztem rá eritreai menekültek. Amikor átmennek a határon, belépnek Szudánba, az első intézmény, amivel találkoznak, az a NISZ, és ezt követően adják át őket más szervezetnek. Vannak olyan esetek, olyan helyzetek, mint dr. Mutávi esete, említették ezt, amikor szintén van olyan gyanú, hogy, sőt ő be is vallotta, elmondta, hogy kém tevékenységet végzett, és itt a kínzás eszköze is alkalmazásra került. Lenne kérdésem az LKS e képviselőjéhez is. Nagyon hasznos volt, hogy több emberjogi szervezettel beszéltünk. Persze titkosan, mert nagyon veszélyes számokra, hogyha ilyen találkozókon részt vesznek. Mindannyian különféle szervezetekhez tartoznak, azt mondják, hogy az Európai Unió a migráció kezelésére, a biztonságra koncentrál, és a szudáni hatóságokkal egyeztetve történik ez, és emiatt az emberi jogi agenda kevésbé fontos, nem élvez megfelelő prioritást az EU részéről. És ők gyakorlatilag azt kérik, azt kérték tőlem, hogy tolmácsoljam az üzenetüket. Ők állandó nyomás alatt élnek, az emberi jogi jogvédők elleni erőszakos fellépések sajnos még mindig jelentősek, és ezzel foglalkoznunk kell. Mudabi Ibrahim úr esetét említette. A feleségével és a lányával tudtam beszélni. És itt is ugye volt előrelépés februárhoz képest, tudott család, találkozni a családtagjaival, de még mindig úgy tűnik, hogy eh, ahogy el is hangzott, még mindig nem tudja, hogy mivel vádolják. Látja ennek lehetőségét, akár a mostani meghallgatás alapján is, hogy a külügyminisztert eh, meg tudnánk győzni, illetve a külügyminiszter meg tudná győzni az elnököt, hogy részesítse kegyelembe Mudávi urat. Hafiz Idris esetét is említeném. Lehet, hogy ő annyira nem ismert, de alapvetően hasonló az ő helyzete is. Szintén az EKS-hez szól a következő kérdésem. Egy másik Rapid Support Forces nevű csoport a határellenőrzésen esett át, és az egyikük korábbi Csancsavit parancsnok volt. A Csancsavit, ahogy mindannyian tudjuk, a polgári és emberi jogi jogokkal foglalkozik a háborús esetekben, és a dárfuri néppel különösen foglalkozik. Fölépítettek egy intézményet, illetve ők a katonai és a rendőrség intézmények között foglalnak helyet valahol. Az EU-nak velük is kell számolniuk. A határ ellenőrzés esetén a libiai és egyiptomi határól beszélek. És amikor én ott voltam, akkor az EU biztosított engem, illetve a regionális operációs központban a kártoni folyamaton dolgozó személyek biztosítottak engem arról, hogy a határ ellenőrzés témájában egyeztetni kell az EU-val. Én februárban voltam ott, Szerintem jó, hogyha ilyen témákban biztosítást kapunk. Még egyszer mondom, hogy februárban voltam ott, de arra is rájöttem, vagy azt is megismertem, azt a helyzetet, hogyha az EU ilyen módon pozícionálja magát, akkor nagyon nehéz végrehajtani ezeket az elveket. Hogy lehet biztosítani, hogyha van egy ellenőrzés, hogyan lehet ellenőrizni, hogy nem működünk együtt a Rapid Support force vagy más hasonló titkos szervezettel, vagy titkos szolgálati szervezettel, és nem pont őket erősítjük. A szudáni témákkal kapcsolatban Ugye minden kapcsolódik az EU migráns helyzet kezelésével, illetve az emberi jogi jogsértésekhez kapcsolódnak ezek a kérdések. Nanon úr, még egyszer szeretném elmondani, hogy ebben a szakbizottságban mindig felhívjuk a figyelmét az EU-nak arra, hogy az emberi jogi tanácsal együtt kell dolgozni. Az ön mandátumának a meghosszabbítását természetesen támogatni tudjuk. Ahogy ön leírta a belső menekültek helyzetét, nagyon rossz körülmények között élnek. Szerintem az EU-nak is foglalkozni kell ezzel a kérdéssel humanitárius alapon, mert fontos, hogy ne ilyen nyomorúságos körülmények között kelljen tölteniük a napjaikat. Köszönöm szépen, Mary Christine. Oui, Euh, Először is szeretnék elnézést kérni, hogy késve érkeztem, és nem tudtam meghallgatni a beszámolójukat. A tunéziai hét programjának a lezárásán vettem részt, amit a tunéziai közüléssel együtt szerveztünk. Ezzel a témával is nagyon aktívan foglalkozom. Decemberben jártam Szudánban, alkalmunk volt egy sor eszmecserére egyrészt az Európai Unió képviselőivel, másrészt a szudáni kormány képviselőivel, valamint civil társadalom képviselőivel, civil szervezetek képviselőivel. Én is egyetértek, hogy nagyon aggályos a helyzet, nagyon nehéz a munkavégzés, például az Európai Unió delegációja számára a helyszínen. Miért is mondom ezt? Mert a helyi missziós során nagyon fontos információkhoz jutottam. Dája tábornokkal találkoztunk, és a híres hírhet migráns koordinációs mechanizmus képviselőivel is találkoztunk, és meg tudtuk állapítani azt, hogy a szudáni kormány és a szudáni adminisztráció képviselői nagyon jól ismerik az Európai Uniós szóhasználatot. A süketek bárbeszédjén vettünk részt, a szudáni képviselők látszik, hogy nagyon jó tanulók egy sor paramétert nagyon jól betanultak, például az emberkereskedelemmel kapcsolatban nagyon jól tudták, hogy mit kell, hogy elmondjanak. Amikor mi azt mondtuk nekik, hogy aggályos, minimálisan ezt kellett, hogy mondjuk, hogy aggályos a helyzet, az emberi jogi helyzet, és hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, ugye, hogy a szudáni kultúra, az Afrika szarvi kultúra integ- szempontjából az integráció, a menekültek kérdése, a határ kérdés tekintetében problémák merülnek föl. Ugye eleve a határ értelmezése nem azonos tárgyal azt a két oldalán ülő felek tekintetében. Nagyon aggályosnak tartom ezt a helyzetet. A kártomi folyamat kezdetétől kezdve aggályos a helyzet szerintem. Először is az Európai Unió, tehát az a tény, hogy az Európai Unió kártunk választotta a párbeszéd fölállítására az Afrika szarvi országokkal migráció témájában, valamint az úgynevezett a migrációs okok felszámolása témájában, tehát ez már önmagában is egy kérdés. A helyszínen fölmértük a helyzetet, látjuk mennyire komplex ez a helyzet, a migráció helyzete Szudánban. Szudán egy ö, ö, tranzitország, befogadó ország, különösen komplex a helyzet. Nem hiszem, hogy valós párbeszédre van lehetőség, olyan párbeszédre, ami konkrét célokat tűz ki ebben a kérdésben a szudáni hatóságokkal. Egyetértek azzal, hogy ahogy Barbara Rosbiller bemutatta az agályos helyzetet, illetve azt, hogy ellenőrzésre van szükség. Ugye az északi határól beszélek, Szudán és Libia közti határól. Ugyanolyan biztosítékokat kaptunk mi arról, hogy a Janjavik nem fognak ebben részvételni, Hát ez egy kicsit nevetséges, hogy általán lehet ebben a helyzetben nevetni. A szudáni civil szervezetek képviselői nagyon jól tudják, hogy a Rapid Border Forces mögött a Janjavik vannak valójában, és a Rapid Border Forces a Janjavi volt vezetője tartja ellenőrzés alatt. Ezért ugye fölmerül a kérdés, hogy, hogy ki kit ver át. A szudániak verik át az európaiakat? Ez egy lehetőség vagy pedig az európaiak nem akarják látni a valóságot, amiről pedig mindenki tud. Amikor valaki minimálisan is megismeri a szudáni helyzetet, akkor nagyon jól megérti azt, hogy uh, mennyire fontos ennek a régiónak az ellenőrzése, beleértve Líbia destabilizációját is, az úgynevezett szudáni lázadók uh, szempontjából és idézőjelben ugye a szudáni kormány számára fontos, hogy jelen legyen azért, hogy megakadályozza az átmenetet a lázadók esetén. Akkor még egy dolgot szeretnék említeni, ez pedig a rendőri együttműködés kérdése. Hát ez is aggályos. Milyen fajta rendőri együttműködés lehet kialakítani egy olyan országgal, mint Szudán? ismerve az emberi jogi helyzetet az országban. Egy példát szeretnék mondani erre. Tesztamányán Medani helyzete, őt Olaszországban letartóztatták. Elnök úr biztos nagyon jól ismeri ezt a helyzetet. Amikor Szudánban vagyunk, amikor erről, ezt az esetet említjük, akkor a szudániak is egyszerűen nevetnek, hiszen a drogkereskedelem valós szervezője kartonban van, mindenki tudja, mindenki ismeri őt. Hát azért itt van egy bizonyos problémácska itt az igazságszolgáltatás és rendőri együttműködés területén. Egyszerűen nevetségesek vagyunk, letartozhatunk valakit, aki ártatlan, és uh, nem tudjuk uh, nem tudunk eljutni ahhoz, aki valójában felelős ezért a drogkereskedelemért. Elnök úr, folytatnunk kell a munkát ezzel, folytatnunk kell az együttműködést ebben a témában az ensz és önnel. Na, Memszior, nagyon fontos ez az együttműködés számunkra, hiszen a helyzet, a szudáni helyzet, és a szudán nagyon jelentős ezen, ebben az afrikai régióban. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió tovább folytassa a párbeszédet. Köszönöm szépen. Sok kérdés merült föl. Na, a Fiore szó. Köszönöm, elnök úr. Igyekszem konkrét válaszokat adni az egyes kérdésekre. Nagyon érdekes, hogy vagy veszélyes a Szudánba utazni. Hát azt nem akarom mondani, hogy nagyon veszélyes oda menni. Persze, hogyha a konfliktusos területekre megy valaki, hát az, az hiszen a kormány nem ura a helyzetnek sok területen, vagy a fegyveres mozgalmak ellenőrzik. Tehát Szudán nem veszélyes önmagában ugyan, de azért nagyon körültökentően kell utazgatni ott. A többi, a nők elleni erőszak és a nők kizárása a társadalomból. Igen, ahogy elmondtam, én is az anyagomban is, vannak itt kihívások. 2015-ben ott volt a rendkívüli megbízott, jelentést is írt a helyzetről, Gabriel Simonik volt ott 2015-ben. Tehát a kormány nyitva áll. Darfurba is elutazott a, a vizsgáló bizottság és az ENSZ bizottság bizottságának tanácsának átadta a jelentését. Persze a kihívások fennállnak, én februárban voltam ott, amikor a szurutoni táborban jártam, mikor a a nők nem mertek kimenni a tábor területéről a, nem erőszak és egyéb fenyegetések miatt. Tehát létrejött a tábor körül egy, egyfajta rendészeti erő, hogy biztosítsa a, a biztonságot. Csak a, a fő felelősség a kormányé. A kormány kell, hogy megszervezze a biztonságot a tábor körül, nem. És a táborban is. Tehát a kormányjal tárgyalásban vagyunk mindezekről a kérdésekről folyamatosan, napirenden tartjuk ezeket. Az ENSZ erők tekintetében pedig persze a szudáni kormány egy exit stratégián dolgozik, az ENSZ erők kivonását, meg az Afrikai Unió kivonását tervezi hosszabb távon, de van egy a szudáni kormánynak egy terve, amikor az unamik majd kimegy, akkorra ja, stabilá kell tenni erre a helyzet, addig viszont szükség van az ENSZ-re és a többi erőre az országban. A legmagasabb szinten folynak ezzel kapcsolatban tárgyalások, meglátjuk, mi lesz ezeknek az eredménye. A NISZ, a, a titkosszolgálat Szudánban egy nagyon nagy hatalmú szervezet. Szudánban is megvetettük ezt, annak mikor találkoztunk annak idején hogy meg lehet-e az iniszt reformálni. Én, mint emberjogi szakértő, mikor találkoztam a, a, a szolgált igazgatójával, meg tanácsadóival, mindig elmondtam nekik, hogy a nemzetközi normákat be kell tartani, Szudán is vállalta ezeket. Tudom, hogy három éves működés után lesz egy jogszabály, amely csökkenti majd a hatalmát ennek a szervezetnek, sőt a költségvetési pénzeit is megcsorbítja. Találkoztam ez ügyben a kormány szakértőjével, a parlament elnökével, és egy jogszabály révén az INI, ANIS, az a, a titulszolgálat hatalmát csökkentik, viszont hatáskörei nem felelnek meg a nemzetközi követelményeknek és egyezményeknek sem ajánlásokat is említettek technikai segítségnyújtásra. Fontos persze, hogy a, a hatóságok bejelentsék ilyen irányú igényüket, hogy ilyen támogatást kapjanak. Például az emberjogi sztenderdek bevezetésére. A NISZEL, a titkosszolgálat szeretetből reform is kapcsolódik ehhez a munkához. Mert meghatározó az, hogy az nemzetközi közösség és a kétoldalú partnerek meg a több oldalú partneriségben hogyan lehet segítséget kapni. Képzésre például, hogy az emberi jogi sztendereket bevezessék az állami igazgatásban is. A Navi úr nem az egyetlen személy, aki őrizetben van. A kartumi legutóbbi látogatásom során hogy ismertük Badawi úr helyzetét, Nasri doktorét is, meg egy, aki egy Darfur ügyvéd, akinek a, a könyvelőjét, meg a sofőrét és minden hozzátartozát őrzebe vették. Beszéltem a, a lányával a hotelemben, és elmondta, hogy négy hónapja van a, a NISZ fogságában. Tehát továbbra is a NISZ létesítményében tartják fogva, sem ügyvédhez, sem családjához nem beszélhet, nem kapcsol, nem találkozhat. A NISZ igazgatójával beszélgetve felvetettem azt az ügyet, és azt mondta, hogy a kémkedés miatt vették őrizetbe dr. Nassért, meg más személyeket is. Megkérdeztem, hogy lehet-e találkozni vele. Mondtam, hogy tudom, hogy itt van a létesítményben. Az igazgató azt mondta, nem, nem, már nem itt van, áttették az ügyész hivatal börtönébe. Tudtam, hogy ott van. Mondtam, meg lehet látogatni, akkor ott? mondta, igen, de akkor formálisan kell igényelni ezt. Ezt tettem, és másnap hívtak, hogy lehet találkozni vele. Találkoztam vele, a börtönben persze, mondtam a hatóságnak, hogy négy szem közt akarok beszélni vele, és mondta, hogy tegnap hozták át az ügyészséghez. Találkoztam Nasrinnal is, három vagy négy fogvatartottal. Tehát a kormánynak van hajlandósága, készsége együttműködni. Két-három évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen lett volna, hogy találkozzak egy börtönben tartott vádlottal. Tehát mutatja ez a változás, hogy a kormány igyekszik a maga módján együttműködni, vagy normalizálni a helyzetet. Szerintem tovább kell folytatni ezt a tárgyalást a kormányjal. Mi a most a helyzet, doktor Mudawi és más emberi aktivistákat szabadon bocsátottak. Itt a Madavi úr is, még kettem az ügyész hivatalban vannak, felfüggesztették az ügyüket. Én azt mondtam, hogy az ügyőknek, ha van vád, indítsanak eljárás. Ha meg nincs, bocsássák szabadon. Tehát jelenleg függve van a dolog, de sőt, a kormánynak is küldtünk egy, egy, egy memorandumot, azzal, hogyha nincs vád, engedjük őket szabadon. Tavaly például felvetettem a kormány és a bíróságok előtt ezt, és a gyújság elleni eljárást, egy sajtótermek eljárást, és felfüggesztették, sőt kiadták újra az engedélyét tehát pozitív hatások vannak, de hát a kihívások persze még mindig nagyon nagyok. A, a, az otthon nélküliek, tehát az otthonukból elűzöttek nem kapnak víz, nem, vízellátást, élelmiszer, tisztességes ellátást ezekben a táborokban. Felhívtuk a nemzetközi közösséget, hogy támogassák az otthonokból elűzötteket, és az Európai Unióhoz is szeretnék fordulni, hogy vizsgálják meg, miképpen lehet növelni a támogatást. Mert a szudáni kormány azt mondja neki, megvan a neki baj, saját baja, nem tudja meg kellő támogatni a, a, a menekülteket. A globális helyzetet illetően Szudán, mint tranzitország, való igaz, a kormány újra és újra emlékeztet bennünket arra, hogy Például nagyon sok szír menekült érkezik oda. Kérdeztem adatokat, de nem kaptam részteket. De hogy a nemzetközi közösség nem értékeli eléggé az ő Szudán erőfeszítéseit. Ám azt látni kell, hogy a migránsok tekintetében Szudán inkább tranzitország. Etiópia, Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Líbia van a környezetében, ahol hát eléggé instabil a helyzet mindegyik eh, kétben ezen országoknak, és e, az ország környezetének ez a instabilitása bizony tranzitországát teszi Szudán. Ám fontos, hogy a kormányjal igyekezünk együttműködni, mert ami történt Líbiában, az nem szabad megtörténjen Szudánban, mert akkor áttered Malira, Eritreára, Afrika szarvára az instabilitás. Ezért kell az emberi jogi problémák és kívások ellenére együttműködni Szudánnal, és ezért az Egyesült Államok kormánya is fenntartásokkal ugyan, de elkezdett együttműködni a szudáni kormányal. a szudániak azt mondják, hogy a szudáni kormány elleni megszorítások az emberi, jogi emberi jogsértések. Mondtam nekik, hogy győzzek meg az Egyesült Államok külügyminisztériumát, hogy valamilyen megoldást találjanak. Most részben ugye felfüggesztették a szankciókat, és hát közösen kell jó akaratról biztosítani a feleknek egymásra, egymást, hogy aztán valamiképpen tovább haladjanak ezen az úton, az enyhülés útján. Végül azt szeretném elmondani, nagyon fontos az, hogy tovább is így működjenek Szudánnal, annak ellenére, amit mondottam, hogy nagy kihívások vannak még, mert a szudani kormányjal való egy kapcsolattartásban az én szerepem az, mint független szakértőnek, hogy önöknek őszintén elmondjam, mik a kihívás, mit tehet a nemzetközi közösség, a partnerek, hogyan segíthet. Az is tény, hogy első tárgyalásaink során a szudáni kormány egyszerűen letagadta az emberi jogi problémákat. Azt mondták először, hogy nem is kell ide jönniük maguknak, hiszen nincs miről beszélni, nincs itt semmi probléma. Hát annak a belátása már, hogy van emberjogi probléma, és hajlandóak együttműködni ennek feladásában, már előrelépés. Tehát a szudáni kormány be kell lássa a probléma fennállását, mielőtt segíteni tudunk. Végre most belátja a kormány, hogy igen, van probléma, vannak kihívások az emberjog területén, van tennivaló, közösen lehet ebben lépni. És hát nagyon sok reform indult el Szudánban. A, az igazságügyminisztérium is ö, jogszabálytervezeteket terjesztett be a parlamenti látogatásunk során, erről beszéltünk, és törvénymódosítások, jogszabálymódosításokat helyeztek kilátásba. A legutóbbi látogatásokon azt mondták, hogy hát inshallah, majd a Jóisten megsegít. Mondtam, nem ez, nem arra kell várni, hanem a jogszabályokat kell módosítani. Hát ez elindult legalább. Ennyire tudok beszámolni most, és persze várom a kérdéseiket, szívesen válaszolok rájuk. Grazie. Köszönöm, és most öné a szó. Vidi asszony. Röviden. Helyesen említették azt, hogy a migráció nagyon komplex kihívásokat jelent Afrika szarván. Ez az a régió, ahol a legmagasabb a régión belüli mm, migránsok száma, tehát az országon belüli hontalanok száma, és a régió bizonyos részén rosszabbodik a helyzet. Új jeleit látjuk azt, hogy a régión belül Dél-Szudánban, Szomáliában újraindulnak a migránsok, úgyhogy nagyon sok kihívás áll előttünk Afrika szarva régiója tekintetében. Azt nem mondanám, hogy a migrációról és a biztonságról folyó vita olyan elsőséget érvezne, hogy megfelelkeznénk Szudáról és az emberi jogi kérdésekről. Lehet, hogy ez a benyomás az emberi jogi kérdésekkel ugye a múltban úgy foglalkoztunk, hogy az volt az egyetlen, de hát most van egy harmadik téma is, de azért elmondanám a delegációink munkája alapján és az itteni munkánk alapján is, hogy továbbra is nagyon fontosnak tartjuk, és prioritást élvez az emberi jogi kérdések kezelése. Aktívak vagyunk a témában, minden eszközt megragadunk az emberi jogi helyzet javítására. Nagyon jól tudjuk, hogy ez egy kulcsfontosságú kérdés Szudánban, és a helyzet annak ellenére, hogy látunk némi javulást, a helyzet továbbra is rossz, kétségtelen, hogy a helyzet ilyen, nem javítatjuk a képet. Látjuk, hogy a folyamatok összekapcsolódnak, és amire mi koncentrálunk az az, hogy Megpróbálunk mindenkivel együttműködni, aki jelen van, természetesen különösen az ENSZ-et, ENSZ képviselő kollégákkal szeretnénk azt biztosítani, hogy megragadjuk a mostani lehetőségeket, próbáljuk a folyamatot támogatni, hogy előre haladjon, de hát még ez, ez csak a jövő lesz. A Szudán egy olyan ország, ahogy sokszor elhangzott, a tranzitország, de forrásország is, célország és a régióban sok ember számára. A migráció regionális téma, regionális kérdés. A Afrika szarván talán sokkal inkább, mint más területen az országok egyedül önmagukban nem tudják kezelni a helyzetet, az emberek átmennek a határokon, és Afrika szarván, Szudán, a szomszédos országok, Eritrea, Etiópia, Dél-Szudán számára, de ott kevésbé érvényes, de Szomália számára is a ö, migránsok célországa, illetve tranzitországa, hogy Líbiába, Egyiptomba eljussanak, illetve Líbiába átjussanak Európába. Látjuk ennek a drámai következményeit. Kell, hogy legyen egy ö, folyamat a emberkereskedelemmel mindenképpen, és a csempészettel mindenképpen foglalkoznunk kell, hiszen ez egy hatalmas emberi tragédiákhoz vezetnek. Tudjuk ezt. Tudjuk, hogy sok szervezet foglalkozik ezzel. Néhány nagy hálózat Szudánban van, de szomszédos országokban is, és nagyon szorosan együttműködnek ezek a szervezetek. Mit is próbálunk tenni? Ezekben az országokban, a régiókban, és beleértve Szudánt is, a saját állampolgáraik áldozatá válnak ezen hálózatoknak, és ezt is próbáljuk kezelni. Próbálunk legalább egy közös célokat felállítani, hogy ezeket az emberi tragédiákat el lehessen kerülni, hiszen az emberkereskedők karmaiba kerülnek ezek a migránsok. Mit is teszünk konkrétan és jelenleg Szudánban? Speciális intézkedéseket fogadtunk el tavaly. Alapvetően 100 millió eurós támogatást fogadtunk el, de ezt még nem sokat használtak föl, vagy használtunk föl. Nem a kormány kapja ezt a pénzt, nemzetközi szervezeteken keresztül, civil szervezeteken keresztül dolgozunk. Nagyon sok tagállamnak van ott ügynöksége, vannak végrehajtási programjai, amelyek Szudán célozzák arra koncentrálunk, hogy a sérülékeny csoportokat tudjuk támogatni. Az országon belüli menekültekről, az országok közötti menekültekről van szó, olyan közösségekről, falvakról van szó, ahol ezek az emberek most éppen tartózkodnak. Egészségügyi, oktatási témákra, alapvetően a jobb életkörülményekre koncentrálunk. Ezzel párhuzamosan utattak erre is a jobb migrációs kezelési programra, ezt a regionális programként kezeljük. Ennek is az egyik célja például a határon átnyúló kérdések kezelése, vagy a határőrizet, határkérdések. A munkát a régió összes országába küldött misszión képviselőink kezelik. Ők mérik fel, hogy mit lehet megtenni és mit nem. És ez az oka annak, hogy Szudánban nem léptünk előre. Nagyon nehéz meghatározni, hogy mit tehetünk, mit nem tehetünk meg. Egyáltalán nem támogatjuk a rendfenntartó erőket, ez egyértelmű. Tudjuk, hogy a gyors rendfenntartó szervezet egyre inkább együttműködik a határszervekkel, vagy beépül a határszervekbe. EU pénzt ilyen szervezetek nem kapnak. Mit is próbálunk tenni? képzéseket szervezünk olyan emberek számára, akiknél az a célunk, hogy megértsék, hogy mit jelent az emberi jogok tiszteletben tartása, mit jelent a helyes eljárások betartása a menekültek esetén, milyen jogai vannak a menekülteknek, hogy ne fordítsanak vissza nagy számban embereket, akik már megkapták a menekül státuszt, vagy pedig még függőben van az eljárás az esetükben. Ezt tesszük most is. Az egyeztetés folyik. Természetesen Szudán többet szeretne, más szeretne, de azt is megértették, hogy erre most nincs lehetőség, mert mi követjük a szakbizottságunkat, és nem vagyunk hajlandóak elfogadni duális megoldásokat, a rezsimmel nem akarunk együttműködni, semmilyen támogatást nem kapnak. Tudom, hogy sok olyan információ kering erre vonatkozóan, ami persze helytelen, ami nem igaz, mert kialakítottuk ezt a szakpolitikánkat, és ezt betartjuk. Az egyértelmű, hogy regionális megközelítésre van szükség, párhuzamosan voltak konferenciák Kenyában a szomáliai menekültekről, de szélesebb körben is általában menekültekről szólt ez a konferencia, és Ugandában egy másik találkozó volt a NISZ menekültekről. A regionális kontextbe próbáljuk helyezni a kérdést, hiszen a megoldás regionális kell, hogy legyen. A helyzet, a körülmények javítása az emberek számára azokban az országokban, ahonnan eltávoznak, vagy ahonnan el akarnak menni, ez az egyik fő cél. Köszönöm. Mindenki elégedett? a válasza, rendben. Köszönöm. Köszönet a vendégeknek. Nanasi úrnak külön köszönet. Kanadából érkezett ma éjszaka azért, hogy részt vehessen a mai üléseken, ezért külön köszönet. Úgy gondolom, hogy megkaptuk azokat az információkat, amelyekre szükségünk volt. Köszönöm szépen, és 5 perc múlva kezdjük a következő napirendi pontot Üzbegisztánról. Ok, possiamo reiniziare. Folytatjuk az ülést. Utolsó napi rendi pontunk az LKS e beszámolója azzal kapcsolatban, hogy elképzelhető, hogy a DROA szakbizottság egy delegációt fog küldeni Üzbegisztánba. Az a tervünk, hogy 2017. május 22 26 ig egy delegációnk menne Üzbegisztánba, és ez alatt a látogatás alatt az üzbék parlament képviselőivel találkozunk, illetve az ENSZ és a ENSZ képviselőivel, valamint a civil szervezetek képviselőivel ta- találkozunk. Eredetileg egy delegációt akartunk küldeni Üzbegisztánba és Türkmenisztánba, ez volt a tavalyi terv, viszont nem tudtuk ezt megszervezni, mert az üzbék hatóságok nem akartak minket fogadni. Idén pedig a delegáció a türkmenisztáni és az ázsiai, közép-ázsiai látogatást összevonta. Áprilisban történt ez. A cél az volt, hogy a bizottságok delegációk közötti kapcsolatot erősítsük, és nagy örömömre szolgál, hogy ez lehetséges volt. Tehát, amit most készítünk, üzbegisztáni delegációt, ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy a program előkészítése folyik, viszont az üzbég hatóságok azt jelentették be, hogy még nem állnak készen, még nem tudják azt, hogy biztosítani tudják-e a szükséges forrásokat, a protokolláris feltételeket például. Szerettem volna előtájékoztatni az albizottságot. Természetesen mi nagyon szeretnénk ellátogatni Üzbegisztánba, a textil termékekkel kapcsolatos megállapodás lenne az egyik téma. Ugye 2016. december 14-én a parlament elfogadott egy erre vonatkozó jelentést. Bizonyára emlékszik mindenki arra, hogy 2011-ben a parlament ö, foglalkozott a kiskorúak ö, munkájával Üzbegisztánban. Ezért az EKS kérik meg, hogy tájékoztassanak minket a legutolsó Európai Unió Üzbegisztán emberjogi párbeszédről. 2016. novemberében történt ez. Továbbá a fejleményekről is szeretnénk, hogy beszámoljon az EKS képviselője az üzbegisztáni emberi jogi helyzetről. Frank Schmidel úr, a középási divízió üzbegisztáni felelőse, és már át is adom neki a szót. Köszönöm. Uh, um, Köszönöm, elnök úr. Én a külügyi szolgálatnál én vettem az üzbegisztáni szekciót, a külön nomancéne az emberi jogi divíziónkat, vagy részlegünket képviseli, itt ül mellettem. Mi fogunk beszámolni önöknek az üzbegisztáni fejleményekről, meg az ország kapcsolatos kapcsolatainkról. Hagy emlékeztesek arra, hogy új vezetőség van ebben az államban, tavaly szeptemberben új kormány állt fel, és a változás szele fújt végig az országon. Az új elnök út, út, sok reformot indított el, például a, a vállalkozási klímát javítva, egy üzleti vállalkozási ombudsman állítottak fel, hivatatottak fel új az árfolyam, a devizárfolyam, a bíróság függetlenségét igyekeznek erősíteni, új bírósági pálya nyílt meg, független pálya, a hatékonyság, a, a, az állami igazgatás számunk kérhetősége, hatékonysága cél, az elnök egy úgynevezett árnyék kabinetet állított fel, ahol a, közvetlenül hozzáfordulhatnak az állampolgárok az ő külön hivatalához panaszaikkal, ugyanerre sarkolja a minisztereket is, hogy ilyen panasz hivatalokat állítsanak fel. Tehát úgy tűnik, hogy az állampolgárok felé igyekszik nyitni az új vezetés. Még közvetlen választásokról is szó került, hogy az önkormányzati, vagy hát a, a helyi ö, polgármestereket és kormányzókat közvetlenül válasszák meg. Emberjogi szinten is pozitív fejlemények érzékelhetőek, erről mindjárt beszélek majd, Mindezek a reformok egy új fejlesztési cselekvési stratégiában indulnak, amely 2017-21-es időszakra szól, meglehetősen átfogó, és amelyet igyekeznek végrehajtani az országban. Nagyon sok, az, nagyon sok reform van, tehát napirenden korai még látni, mi lesz, mi valósul meg ebből majd tényleg. Nem könnyű feladatot vállalt magára a kormány, meg általában a vezetés. Úgy eleve rangsorolni is a dolgokat nem lesz könnyű, de hogy lesz ez kivitelezve. Némi türelmet érdemel tehát a kormány most. Tehát nem biztos, hogy mindent olyan gyorsan megy majd, ahogy mi szeretnénk, hát ők is tudják ezt szerintem, hogy nem megy ez egy csapásra. A motiváció mögötti legfőbb motiváció a gazdaság. 500 ezer új munkahelyet akarnak létrehozni az országban, hogy a növekvő fiatal populációt ellássák, eddig csak 300 ezer munkahely jött létre. Ennek ugye megvannak a kihatásai, nyilván el tudják képzelni, ha nincs munkahely a fiatalok számára mit jelent. Annyiban pozitív a fejleménynek sora, hogy a múltbeli politikák ellen, szemben a szomszéd országokkal és a szélesebb térségből is igyekszik pozitív kapcsolatokat ápolni az elnök. Először a szomszédos országokba utazott, aztán Oroszországba, és májusban Kínába utazik az új elnök. Ez a koreográfia nyilván nem véletlenszerűen állt így össze, mutatja a, a változás irányát is. Van kontinuitás is a dologban, a cél az, az állítók szerint, hogy nem akarnak túlzottan egyetlen partnerük uszájába sodródni sem, tehát egyfajta távolságot tartanak, és egyensúlyt a szomszédaik és partnereik között. Miben a képletben hol van az EU? Nos, a mi kapcsolatainkat tavalyig a textil jegyzőkönyv határozta meg, az elnök is beszélt az imént, ez a kérdés megoldódott az Európai Parlament hozzájárulásával tavaly decemberben. Továbbra is persze figyelemmel kísérjük, hogy hogy alakul a a, a gyapott ö, betakarítás és a kényszermunka problematikája továbbra is árnyékot vet a kapcsolatainkra, a monitoring figyelemmel kísérjük ezt, de úgy az üzbék fél is erőteljesen foglalkozik a kérdéssel, igyekeznek előrelépni a megoldás felé. Egy európai parlamenti delegáció járt Üzbegisztánban tavaly novemberben. Nekem is volt alkalmam elkísérni a delegáció tagjait örömmel tettem ezt. Különösen meglepett az, hogy sokszor nehéz kérdéseket is feltethet, feltehetünk, viszonylag barátságos és konstruktív légkörben. Ami mutatja azt, hogy ha barátként közelít valaki az özbek kormányhoz, akkor nehéz kérdéseket is feltehet, vagy kényes kérdéseket is, már ha a kölcsönös tisztelet hangja fennmarad. Tehát ez jó irány. Mi igyekszünk az új kormánya, az új vezetéssel kapcsolatokat építeni, ezt meg is tettük már. Az EU kül, rendkívül képviselője több alkalommal járt Üzbegisztánban. Legutoljára az Együttműködési Bizottság februárban járt az országban az Együttműködési Tanács, itt Brasszáv, Brüsszelben július 17-én ül majd össze, még nem végleges a program, de úgy tűnik, hogy így lesz. És aztán ott van a, a közép-ázsiai külügyminiszterek ülése Taskentben, novemberben, Üzbegisztán látja vendégül ezt a konferenciát, örömmel mi is fogadtuk, és várjuk, hogy a részletekről kapjunk tájékoztatást. Februárban a Kóp Együttműködési Bizottságban egyetértettünk abban is, hogy egyfajta menetrendet dolgozunk ki, amely az egyes prioritásokat és cselekvéseket irányozza elő. Az összpek oldalról várjuk a részvétel mikéntjének meghatározását. Az is pozitív, hogy ők kapcsolatba lépnek velünk a teendőkkel kapcsolatban, de kicsit elkéstek ugyan, de hát Nyilván nagyon sok igénynek kell a saját vezetésük, meg a nemzetközi partnerek részéről leget tenniük. Sokszor nem tudják, mi legyen az első, mi a második. Tehát nekik se könnyű a dolguk, az ez látható, lát, ezt látni kell. A most folyik egy új fejlesztés, sikeresekkel foglalkozó albizottság felállítása, ez is pozitívum, konkrétabb ö, kapcsolatokat tesz lehetővé az özbek részről, és az IBRD, valamint az együtt, az, is együtt elindította, újraindította az együttműködését az országgal. Hogy visszatérjük egy kicsit az emberjogi kérdésekre, amely a legfontosabb az önök számára gondolom, több pozitív jel volt érzékelhető ez irányban is, több emberi aktivistát szabadon bocsátottak, voltak ugyan némi visszalépések is. Ezek ugye pozitív, de negatív felmények kapcsolatban az EU haladta a hangját. A legfrissebb fejlemény az az, hogy az emberi jogi főbiztos, emberi jogi főbiztos jövő héten megy Üzbegisztánba a kormány meghívására. Ez nagyon jó hír arra kell sarkaljuk az özbék kormányt, hogy az ENSZ szervezeteivel erősítse a kapcsolatait. Jó irányba létett lépések ezek. Emberi jogi párbeszédünk hivatalosan nincs, ám az igazságügyi belügyi kérdésekben és emberi jogi kérdésekben van egy intézményes kapcsolat, és ennek első fordulója tavaly novemberben ült össze Ez is nagyon pozitív szellemben tölt össze. Ez változás a legutóbbi ülések hangulatához képest, mert úgy hallottam, hogy akkor nagyon hát ellenmondásos, vagy hát akár ellenséges hangot is megütöttek a felek. Most azonban egész más szellemben sikerült sokszor kényes kérdésekre is kitérni, egyéni szabadságjogok például, amelyeknek a, a felhívtuk figyelmet, és általában a és egyéni eseteket is meg tudtunk vitatni, átadtunk egy vonatkozó listát, míg az üzbék fél a bírósági és fogvatartási rendszer reformjáról tájékoztat bennünket, valamint a nemzetközi szervezetekkel, emberi jogi szervezetekkel való kapcsolattartásról is eszmét cseréltünk. Egész tehát ez egy nagyon jó, pozitív volt ez a kapcsolatépítés. Erről majd beszámolok, azon most várom a kérdéseket az első fordulóban. Zeller. Zeller úr. Ja. Igen. Köszönöm a jelentést, és azt is, hogy hogy reményeket kelt, hogy változások állnak be Özbegisztánban, azban azután, hogy Karimov elnök diktatúrája súlyos nyomot hagyott az országon. Lehet, hogy egy, egy pályaváltás, irányváltás történik az új elnökkel. Ez, ez optimista hangokat is megenged, indokoltá ez A nagykövettel éppen most nagykövet éppen most hagyta el Brüsszelt, és kaptunk olyan híreket, friss híreket, mi szerint a munka jelentős része abban áll majd, hogy alulról felfele történjen az újraépítése az országnak, tehát a közép és alsó szint is aktívan részt vehessen ebben a folyamatban. Ugyanakkor vannak ellenkezések, a helyi hatalmasságok továbbra is kényszerítene akarják a gyapot termesztést olyan területeken, ahol más növényeket is lehetne termeszteni. Eljött az ideje annak, hogy érzékelje a lakosság is e változásokat, és erőt merítsen, valamint bátorságot ahhoz, hogy felvállalja a változásokat maga is. Reméljük ez a folyamat valóban beindul, és további pozitív fejleményeket hoz magával. Ami a mostani üzbék kormányt illeti, látni kell, nagyon nagyok a kihívások, társadalmi, gazdasági problémák nagyon súlyosak, a, a környezetvédelmi problémák megoldatlanak továbbra is. Azt is hallottam, hogy igyekeznek regionális szinten javítani a szomszédokkal való kapcsolatokat. Múlt héten a politikai bizottságban. Kazaksztánnal kapcsolatban hasonlóakat hallottunk. Az Aral tó környezetvédelmi katasztrófájával is foglalkozni kell. Hogy fest Tajikisztánnal a kapcsolatok helyzete? Hiszen Üzbegisztán nagy vízberuházási projekteket, vízenergia projekteket tervez, akkor Tajikisztán részéről mindig bírálták ezeket a terveket. Hogy áll a két ország kapcsolata ezzel kapcsolatban? Tajikisztánnal milyen az együttműködés? Mert ott, ott nem hallunk ilyen optimistán hangzó híreket, miszerint az állam és a társadalom átépítése folyna. Ott továbbra is nagyon elnyomó jellegű restriktív állam működik, és a nemzetközi terrorizmus jelenségei fényében is látni kell, hogy a törökországi és európai támadások közül, amelyeket iszlám terroristák követtek el, bizony a közép országokból származtak ezek. Az orosz gazdasági válságból is adódott az, hogy nagyon sok vándormunkás vagy vendégmunkás vissza kellett térjen Oroszországból hazájába, Üzbegisztánba, Tajikisztán, Kirgizisztán volt a leginkább érintett, ebben, ezek az emberekkel is foglalkozni kell, el kell helyezni ezeket a visszatérőket. Az Egyesült Államokkal is kínálvaló kapcsolatok fényében pedig az EU-t pozitív partnerként érzékelik-e a gazdasági működés fontos partnereként, mint korábban ami volt. Ám persze mindenhez az kell, hogy javuljon a helyzet az emberi jogok és a polgári jogok tekintetében. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. I, I would say um, the, the initiative elmondanám, hogy a reformokkal kapcsolatos kezdeményezések lelassultak, és most valójában a kihívás az, hogy megvalósuljanak ezek a kezdeményezések, és a, alulról is támogatást tudjunk kapni és adni. Tehát itt bottom-up kezdeményezésekre van szükség, a dinamikát kellene megpróbálni föntartani, ez nem könnyű nagyon sok keretezett érdek szerepel itt, mint mindenhol, és nem lesz könnyű ezeket kezelni. És biztos, hogy első próbálkozásra nem minden fog működni. Szerintem konstruktív és kritikus módon kell, hogy támogassuk őket ebben a munkában. Mi felajánljuk mindig a segítségünket, ugyanakkor megpróbáljuk nem nagyon erőltetni a dolgokat, mert ugye hazai és nemzetközi szinten is nyomás alatt vannak, és egyáltalán nem biztos, hogy ez hasznos és konstruktív, hogyha mi még plusz erő, erősítjük ezt a nyomást. Ugyanakkor nagyon is oda kell, hogy figyeljünk, hogy mi történik, és hol lehetünk hasznosak a tanácsainkkal, javaslatainkkal, és tehát megvizsgáljuk, hogy hol vagyunk, hol lehetünk hasznosak. A fejlesztési együttműködés Üzbegisztánnal soha nem állt le, csökkent, enyhült az eseményeket követően, de teljes mértékben ez soha nem állt le, és már az elmúlt években is próbáltuk tudatosan újra ösztönözni a fejleményeket. Itt emberjogi projektekről is szó van. Egy sor kismértékű európai demokrácia és emberi jogi kezdeményezés indult be radikalizáció témájában, Abu Dhabi finanszírozás esetén is már ajánlati felhívás szintjén vagyunk, Közép-Ázsia, Üzbegisztán vonatkozóan. Próbáljuk a civil társadalmat, a civil szervezeteket megerősíteni, ahol ez lehetséges, persze ez nagyon nehéz, de úgy gondoljuk, hogy egyre könnyebb lesz majd a helyzetünk az új kormányjal, de lépésről lépésre kell, hogy haladjunk mérsékelten, és nem szabad fölborítanunk a csónakot a kezdetektől fogva, mert esetleg az pont visszavetni a helyzetet, és ezt nem akarjuk. Hatalmasak a kihívások. Talán azt is felismerték, hogy igenis kezelni kell ezeket a problémákat, ezeket a kihívásokat, az is elhangzott, hogy egy őszinte szándék arra, hogy a szomszéd országokkal szorosabban együtt működjenek. Hallottam a Neighbors First Policy kifejezést Taskentben, tehát először a szomszédok, első helyen a szomszédok, beleértve nehéz kérdéseket is. Bizonyára látták, hogy az ENSZ regionális központ Askabadban kiadott egy tervezett egyezményt, ami a vízzel kapcsolatos problémákat esetleg regionális kontextusban meg tudná oldani, vagy hozzá tudna járulni a megoldáshoz. Amennyire én tudom, a kezdeményezést az üzbék oldal is támogatja. A kirgizek és a tadzsigok nem biztos, hogy egyet fognak el ezzel érteni, de ez a cél, nemzetközi utakat kell, hogy bejárjanak, és nekünk meg egyértelművé kell tennünk azt, hogy mi hogy gondoljuk, hogy mi a helyes útja a problémák megoldásának. Támogatásunkat mindig fölajánljuk, mostanáig ezt még nem kérték, nem ragadták meg az alkalmat. Minden esetre jelenleg nem akarunk nagyon erőszakosan föllépni, nem akarunk közvetítő szerepet játszani. Minden esetre látjuk, hogy milyen igények állnak föl, mik a szándékok. A terrorizmus és a visszatérések kapcsolatban erről a témáról is beszéltünk. Említettem az Emberi Jogi Albizottság esetén, ugye itt a bel- és igazságügyi témák is fölmerültek ugye a novemberi találkozón, ez volt a másik fele a találkozónak. Részletesen megbeszéltük az üzbégek kezdeményezéseit is, ők is szeretnék kibővíteni a párbeszédet velünk, és szeretnének ilyen kérdésekkel is foglalkozni az eszmecserék során. A forrásaink korlátait figyelembe véve azért azt el kell, hogy fogadjuk, föl kell, hogy ismerjük, hogy ez a régió azért nem képezi részét a prioritásoknak, a biztonsági és belügyi kérdések tekintetében minden esetre. A, ezek a problémák nem izoláltak egymástól a szomszédos területeken, közvetlen Európa szomszédságában azért ugyanúgy foglalkozunk kell ezekkel a problémákkal és kérdésekkel. Úgyhogy az üzvég oldalról is látszik a szándék. A második, másik probléma, hogy hogyan kezeljük ezeket a vállalásokat úgy, hogy ez megfeleljen a emberjogi és alapjogi kérdésekkel, alapszabadságjogok kérdésével. Köszönöm. Köszönet az információkért, a tájékoztatásért. Örömünkre szolgál, hogy pozitív fejleményeket látnak ezekben az országokban. Hogyha lehetőség lesz erre, akkor a helyszínen is ugye majd fölmérjük, hogy mi a, milyenek a körülmények. Ugye nem elégséges az, hogy az üzbék hatóságok meghívják az emberi jogi főképviselőt, vagy külön képviselőt. Mi már régóta kértünk egy lehetőséget egy látogatásra. Tavaly ezt fölborították, ezt a lehetőséget, idén más indokokat vettek elő. A résztvevők listája már összeállt. Zeller úr, Avadenolzer, Buchner, Karszki és Buchner képviselők, tehát a delegáció készen áll arra, hogy elinduljon Üzbegisztánba, várjuk a választ. Az üzbég ügyek felelősségéről kértük, hogy a, itt a következő napokban találkozhassunk, minden esetre a jövő hét közepéig meg kéne hozni a döntést, már csak azért is, hogy a lehető legjobban meg tudjuk szervezni a delegáció munkáját. Ha erre lehetőség lesz, akkor ugye szeretném, ha tudná, hogy számunkra a pozitív fejlemények részét képezni az is, hogy az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottságának biztosítják a lehetőséget, hogy meglátogassák az országot. Köszönöm, és köszönet mindenkinek. Ezzel most zárjuk a mai munkát. A Emberi Jogi Albizottság következő találkozájára május 30-án kerül sor. Kellemes napot kívánok mindenkinek! Welcome.